Proszę rozpoczynamy z Akkor tehát kezdjük. Kezdjük el a mai ülésünket, vagy kicsit késésben vagyunk. De ez csak azért van, mert várjuk, hogy mindenki megérkezzen. Várjuk a késve érkezőket. Elnézést. Önök közül a legtöbben már időben itt voltak, mi is itt vagyunk és a mai programunk igencsak sűrű. Előre is elnézést fogok kérni, mindenkinek a felszólalás idejét majd ö, csökkentenem kell, ugyanis fegyelmezetnek kell lennünk. Mindenkinek jó napot kívánok, és akkor kezdjük is a fontos pontokkal. Először a napirend elfogadásával kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a 13-as napirendi pont, not, majd decemberben fogjuk megszavazni. Méghozzá Maria Gabriela Zuana a vélemény előadójának kérésére. A napirenddel kapcsolatban ennyit szerettem volna mondani. A 21 mm, nyelven van ö, tolmácsolás, és weben köz, közvetítjük a mai ülést. Az mm, elfogadjuk a jegyzőkönyvet, és akkor fogad, ö, foglalkozunk is a négyes napi rendi ponttal, az EU általános költségvetése mentesítés. Mariana Peti ír a vélemény előadója. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy véleményt készítenek a 2017-es általános költségvetésről. A mezőgazdaság költségvetése különösen fontos, de akkor hallgassuk is meg Peti asszonyt. Nagyon köszönöm. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr, nagyon köszönöm a szót. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottság véleményt készített, a kettő, véleményt készít minden évben a költségvetési mentesítésről. 2017-es költségvetésről is készítettünk mentesítést. Természetesen a közös agrárpolitika része érdekel minket a legjobban a költségvetésnek. A számlevőszék eredményeit üdvözlöm. 2,4 százalékra csökkent a hiba határa 2017-ben, ez alacsonyabb, mint a 2016-os hiba határ. Ez a hiba szint még tovább csökkenthető a pénzügyi korrekcióknak köszönhetően, ugyanis vannak olyan összegek, amelyeket rosszul fizettek ki, és amelyek majd visszakerülnek a költségvetésbe. A pénzügyi, költség, a pénzügyi korrekció 2,10%-ra nőtt, összehasonlítva a 2,04%-kal 2016-ban. Szeretném volna azt is jelezni, hogy az adatok, amelyeket a számvevőszéktől kaptunk, kielégítőek. Egyszerűsítéseket is láthattunk, ezeket üdvözöljük, és jobb a megközelítés, jobb a felhasználói megközelítés, méghozzá az elektronikus adatkezelésnek a GSE kezelésének. Jó lenne, hogyha a rendszer még hatékonyabban működne, szeretnénk a hibahatárt tovább csökkenteni, szeretnénk az adminisztrációt is csökkenteni a mezőgazdaságban dolgozók számára. Szeretnénk, hogyha azzal foglalkoznának, ez a legjobban értenek, vagyis minőségi termékek előállítása jó áron. Ez a vélemény minden évben olyan, mint egy kis kap reform javaslat. Idén módosítókat is benyújtottunk. Én azt javaslom, hogy a többi reformmal kapcsolatban is nyújtsunk be módosítókat. Köszönöm, most pedig Szentos úr, az árnyék előadó. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök úr. Én nem árnyék előadó vagyok, de karinka Lembák kolléga nevében fogok felszólalni, tehát amikor azt mondom, hogy jó napot kívánok, akkor az ő nevében szólalok fel. Kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani a vélemény előadójának. Nagyon jó, hogy a számvevőszék megerősítette azt, hogy a hiba határ továbbra is csökkent méghozzá a kijelölt küszöb alá. Örülök annak, hogy a számvevőszék és a bizottság ugyanolyan hibahatárt talált, annak ellenére, hogy a két intézmény különböző módszertant használ. Általánosságban a garancia alapból fizetett kacsatisnak a hibatára 1,92 százalék, a vidékfejlesztés és mezőgazdasági alap esetén pedig ezt részfinanszírozzák a tagállamok. A jelenlegi határ 3,7%. Mindezenáltal van még hova fejlődni. A gyengességeket javítani kell, és a mutatókat a lehető legjobban alkalmazni kell annak érdekében, hogy jól tudjuk mérni az eredményeket. Várom, hogy a jó megközelítés és jó mutatók a jövőben kialakuljanak, annak érdekében, hogy az összes tagállam koherensen tudja biztosítani a szakpolitikánk megvalósulását. Az audit reportok a jobb adatcserét támogatják, a jó gyakorlatok cseréjét támogatják, és a jó információ cserét. Amilyen bizottság javaslatát illeti a 2020 utáni kappal kapcsolatban, meg kell néznünk a jelenlegi hibák forrását, annak érdekében, hogy a hibákból egyre kevesebb legyen majd a jövőben. És annak érdekében, hogy a jelenlegi közös agrárpolitika a jövőben jól működjön, ehhez módosítókat fogok benyújtani. Mindezető pedig várom a jó együttműködést, és várom, hogy olyan véleményt szülessen, amelyen tovább, amely tovább csökkenti a jelenlegi hibákat. Köszönöm. Nagyon köszönöm én is. És akkor röviden Katájnen úr. Asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az a uh, Alde árnyék jelentéstevőjeként szeretném megköszönni ezt a kiváló munkát, hiszen eh, egy nagyon jó képet kaptunk eh, a mezőgazdaság területéről. A hiba számítás azonban egy nagyon fontos dolog, és az Európai Uniónak pedig nagyon komolyan kell venni politikailag is a jövőben is a hibahányadosok eh, kiszámítását. De szeretném kihangsúlyozni, hogy a vidékfejlesztési projektek nagyon nagy számban sikeresek voltak. Ez pedig a jövőt tekintve is nagyon fontos. Természetesen teszünk majd módosítókat, de általában nagyon elégedettek vagyunk ezzel a jelentéstervezettel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök úr, egészen röviden. Már régóta követelem azt, hogy itt a hiba hányadosoknál különbséget tegyünk olyan hibák között, amelyeknek nincsen pénzügyi hatása, és olyan hibák között, amelyeknek igenis van pénzügyi kihatása. Tényleg differenciálnunk kell, hiszen eh, meg vagyok győződve, hogy eh, sokkal alacsonyabb lenne a hibahányados, hogyha a valódi hibákat eh, hibának tartanánk, és a csalást is csalásnak neveznénk, és szerintem sokkal jobb képet kapnánk hiszen vannak olyan hibák, amelyeknek nincsenek semmilyen pénzügyi kihatásai, és véleményem szerint differenciálnunk kell. És szeretném Mariana Petirnek megköszönni ezt a kiváló véleményt, és én is nyújtok majd be módosítót hozzá. Az a lényeg, hogy a mezőgazdaságnak, a mezőgazdaságon dolgozóknak az értét csökkentjük Caputo úr, jó napot kívánok, én is szeretnék köszönetet mondani a vélemény előadójának. Természetesen egyetértek a véleménynek a céljával, és nagyon jó, hogy az integrált ellenőrzési rendszer jobban tud működni, főleg, hogy a számvevőszék megerősítette, hogy 2,4%-ra csökkent a természetes forrásoknál a hibahatár. Azt is látom, hogy milyen nagy erőfeszítéseket tesznek a az információn, információn keresztül, illetve a technikai segítségnyújtáson keresztül a bizottság munkatársai segítik a tagállamokat. Viszont a hibáknak a mérése önmagában nem, nem tudja jól ö, megmérni az összes hibát, és a hiba határ még mindig elég magas, ez a hiba szint még mindig elég magas. Nagy is vannak csalások is. Ami a kap közvetlen kifizetéseit illeti, ez a tagállamoknak a tájékoztatását mm, csökkentheti az, hogy hibásan számolnak be a felhasználásról, úgyhogy itt is még javít, javítanunk kellene a hibák mérését. Nagyon köszönöm. Most pedig a bizottság képviselőjét fogjuk meghallgatni. Igazgató helyettes úr, önné a szó. Jó napot kívánok én is mindenkinek, köszönöm elnök úr. Először is szeretnénk köszönetet mondani a Szönök Szakbizottságának. Köszönjük, hogy elkészítették ezt a véleményt, köszönjük a munkájukat, mert jó régóta működünk együtt, és szerintem fontos, hogy az Agriszak Bizottság hangját is halljuk a mentesítés kapcsán. Nagyon üdvözöljük a véleménytervezetet, nagyon köszönjük Peti asszonynak az elvégzett munkát. Szerintünk a vélemény nagyon jól tükrözi, hogy a 2017-es évben mi volt a munkánk lényege. 2,4%-os hivatás számvevőszék, ezt már hallottuk. Hadd mondjam el, hogy az első pillérnél, illetve a közvetlen kifizetéseknél a hibahatár sokkal, 2%-nál sokkal alacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy zöldek vagyunk, nem csak a mezőgazdaság miatt, hanem azért is, mert zöld úton járunk. Szeretném azt is kiemelni, hogy ez nem csak úgy magától történt, hanem a tagállamok erőfeszítéseinek és az Európai Bizottság erőfeszítéseinek köszönhetően. A cél, hogy a kezelést, illetve az ellenőrzést is javítsuk. De ne felejtsük el, hogy még szigorúbb szabályok, még szigorúbb adminisztratív, még nagyobb adminisztratív teherhez vezetnek. Ezért van az, hogy a az Európai Bizottság reformjavaslatokat nyújtott be, amelyek, amelyekkel szeretnék, szeretnének ebből az ördögi körből kikerülni, vagyis abból, hogy egyre ö, szigorúbbak az ellenőrzések, és így egyre ö, nagyobb az administratív teher. Innen szeretnénk elmozdulni, és a hangsúlyt a szabályozásról inkább a teljesítményre szeretnénk helyezni, a teljesítményre, a kap teljesítményére. Szerintem ezt a vetületet is figyelembe kell venni, amikor a horizontális szabályozásról kezdünk el beszélni, illetve a véleménytervezetről. Még egyszer köszönöm a szakbizottságnak az intenzív munkát. Szerintem ez nagyon hasznos a teljes folyamat szempontjából. E, köszönöm. Köszönöm szépen. Flanagan úrnak szeretném megadni a szót, bár az előbb igazából nem jelentkezett, ezért most inkább a bizottságnak adtam szót, de most Flanagan úr ön következik. Eléggé fluid ez az ülés. Egy kérdést szeretnék feltenni azzal kapcsolatban, amit Mugli úr mondott. Most azt hiszem, hogy itt valakinek a lábára léptem, ezért elnézést kérek. De Mogli úr, hogyha azok a rendszerek, amelyek folyamatosan javulnak, és egyre jobban és jobban működnek, akkor miért kell ezeket most megváltoztatni? Ön beszélt az administratív teherről, ami nagyon nagy. Úgy tűnik az új kap eh, javaslat eh, kapcsán, hogy az administratív eh, teher most elmozdul Dublinba és a többi fővárosba. Tehát nem kevesebb lesz az administratív teher, hanem áthelyeződik máshova. Hogyan lehet ezt mérni, hogyha messzebb áthelyezik azt a helyet, ahol az administratív teher keletkezik? Bögele igazgató úr parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Egy olyan politika, ami évről évre 57-58 milliárd eurót mozgat, ezt nem lehet administratív teher nélkül kezelni, és ez mindegyik szintre vonatkozik. A kérdés az, hogy mennyire tudjuk csökkenteni ezt az administratív terhet. A jövőbeni kap kapcsán azt próbáljuk meg elérni, hogy csökkenjenek a szabályokban a részletek, tehát a szabályok részletesség, kevésbé részletesek legyenek EU szinten. Itt, hogy most egy sövény milyen hosszú vagy széles, hogy milyen alakú a fa, hogy hány fát lehet még telepíteni, tehát ezeket a részletszabályokat megszüntetjük. És a tagállamokra bízzuk, akik ugye közelebb vannak, jobban ismerik helyben a helyzetet, tehát a tagállamokra bízzuk azt, hogy ezeket a részletszabályokat helyettesítsék olyan szabályokkal, amelyek nagyon jól illeszkednek a jogi és igazgatási rendszerbe, és amelyek lépésekkel jobban el lehet érni a céljainkat. Ennek eredményeképpen csökkennek a helyszíni ellenőrzések, és jobban lehet majd koncentrálnunk arra, hogy valóban megszületnek-e az elvárt eredmények, ahelyett, hogy újra és újra azt, arról vitatkoznak, hogy minden egyes kis részletet korrektül hajtottak-e végre. Hvala, gospodine Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a kollégáknak is a részvételt a vitában. Köszönöm a bizottságnak is, amit elmondott. Annyit szeretnék mondani, hogy jó irányba haladunk, előrelépünk, és remélem, hogy a módosító indítványok, amelyeket a kollégák majd benyújtanak, tovább fogják javítani ennek a véleménynek a minőségét. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak, a kollégáknak, az árnyék előadóknak a munkát, és november 27-e 12 12 óra, 13 óráig lehet benyújtani módosító indítványokat. Köszönöm szépen, megyünk tovább. Következő napi rendi pont közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és monitorozása, felügyelete. Müller asszony az előadó. És szeretném üdvözölni a vendégeinket, ugyanis Magyarországból, az ottani mezőgazdasági szövetségtől érkeztek vendégek. Üdvözlöm Önöket, és nagyon örülünk annak, hogy itt vannak, és meghallgatják a vitánkat a közös agrárpolitika reformjáról. Müller asszony, kérem, hogy mutassa be a jelentését, és ahogyan már jeleztem, a bevezetőben tulajdonképpen már nincs értelme annak, hogy én tovább beszéljek, parancsolja Miller asszony transzparens intézmények és transzparens igazgatás, ez a lényege a horizontális rendelkezéseknek. Kedves kollégák, örülök, hogy bemutathatom önöknek a jelentésemet, amelynek tárgya a közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és monitorangja horizontális ez a rendelet, azaz mind a három jogalkotási javaslatot érinti, különösen amikor, ami az új stratégiai terveket illeti, tehát a közvetlen kifizetéseket és a vidékfejlesztési támogatásokat. A pénzügyi szabályozás horizontális, tehát hiszen ez, az, ez teremti meg az alapokat az összes kifizetés számára a mezőgazdaság számára egy olyan jogszabályt kell elfogadnunk, amely az igazgatási szervek maximális transzparenciáját és a döntési folyamatok eh, egyszerűsítését vonják eh, magukkal. A bizottsággal, az árnyék előadókkal és a négy szakbizottság előadóival, akik véleményt készítenek, négyszer találkoztunk. Emellett a parlament tudományos szolgálatát megbíztuk azzal, hogy a tagállamok igazgatási struktúráiról gyűjtsenek több információt. E, sajnos e, a tanulmány nem tudta lefedni mind a 28 tagállamot, ezért e, Spanyolországot, Olaszországot, Németországot azért választottuk ki, mert vannak regionális programok, és emellett Írország, Holland és Norvégia volt a hat ország között, akiket a tanulmány áttekintett és november végén kerül szor a tanulmány bemutatására. Már előre várom ezt a ma délutáni vitát, amit a számvevőszék előadójával, illetékesével fogunk lefolytatni ugyanebben a témakörben. Hét pontban foglalom össze a mondanomat. Az első az igazgatási egységek vizsgálata. Miután az első és a e, második pillér részben összeolvad, e, lesz, e, tisztázni kell az átfedéseket. Ezért az igazgatási hatóság a stratégiai tervek 110. pontjában, illetve a 111-ben pontban említett kísérő bizottság is szerepet kapott a horizontális rendeletben. Lehetőleg hatékonyan kell őket beilleszteni a meglévő struktúrákba. A közvetlen kifizetések számára is lesz a jövőben is egy ilyen tanácsadó bizottság, tehát ami a fidékfejlesztés kapcsán már működött, az megmarad. Új lesz a tanúsító szervezetek feladatainak a bővülése, több kötelezettségük is lesz. A korábbi hetedik cikk az egyéb kiadások, egy technikai segítség, a kap terv 112. cikkében van erről szó. Tehát itt fektetjük le, hogy a lehető legjobb végrehajtás érdekében hogyan kell folytatni a költséggazdálkodást. Módosító indítványokat nyújtottam be a rendelethez, amelyek a megfelelően figyelembe veszi az esetleg szövetségi berendezkedést egyes országokban. Miután a 12. fejezet egy nagyon komplex területet mutat be, kérem a kollégákat, hogy ezt nagyon tüzetesen vizsgálják meg, hogy megértsék az elgondolásaimat. A második pont a e, mezőgazdasági tanácsadó szaktanácsadói szolgálatra vonatkozik. Szerintem ez alapja egy e, jövő orientált és e, hatékony mezőgazdaságnak. És éppen ezért ez is beletartozik a horizontális rendeletbe. Részletesebben kell az intézmény közi struktúrák között ezt a szolgálatot figyelembe venni. A mezőgazdasági szaktanácsadói szolgálat részben bővült, és ez véleményem szerint alapvetően fontos. Hiszen az, hogy az összes európai országban fontos, hogy a termelők hozzáférjenek a legjobb rendszerekhez, ehhez szaktanácsadói szolgálat nagyban segíthet. A következő pont a válság tartalékok kérdése. Amikor valószínűsíthetők a válságok, nagyon fontos, hogy egy megfelelően finanszírozott a rendelkezésre álljon. Ezért én azt javaslom, hogy kizárólag válságokra lehessen felhasználni, és ne piaci intervenciókra ezt a válság tartalékot. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy mi is történt az utolsó válság során. Kiderült, hogy egyáltalán nem elég a pénz, és hogy hogyha elvesszük a, az agrárpénzeket a termelőktől azért, hogy ezt a válság céljaira használjuk fel, hát ez problematikus számomra, mert így kétszer is büntetjük a e, termelőket. Az ötödik terület a e, beszámolói kötelezettség. Az 51 e, módosító indítványomban a bizottság javaslat mintával szemben én azt mondom, hogy az egyéves helyett legyen egy két éves beszámolási kötelezettség. Kázira előadó is egyetért velem ebben, ugyanis egy output-orientált helyett egy vegyes output és eredmény alapú jelentéstételi rendszerrel áttérést én alapvetően pozitívan értékelek. Ugyanakkor az új teljesítmény alapú rendszer célirányosságát biztosítani kell, és ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha a két éves lesz a beszámolási ciklus. Egyébként van egy nyomtatási hiba a szövegben, egy fél év szerepel a jelentésemben, de ezt kérem, ezt ki kell javítani, hiszen két-kettő éves beszámolói ciklust szeretnék. A következő pont a 85.-86. pontban a szankciók kérdése. Én a szankciók alól 1200 eurónál szabnám meg a küszöböt a szankcionálás szempontjából. Ez a gazdák és a, a hat hatóságok számára is jobb, és jobban figyelembe veszük, hogy a tagállamok végzik az ellenőrzéseket. Műholdas adatok rendelkezésre állásán is javítani lehet, ez hozzájárulhat a, ahhoz, hogy jobb legyen az ellenőrzés. A nagyobb egységesség érdekében szükség van egy olyan rendszerre, ami közelíti a jogsértések esetén alkalmazott szankciókat, és én azt támogatom, hogy bizonyos százalékokban határozzuk meg a szankcionálás mértékét. A belső piac és a verseny szempontjai miatt nagyon fontos számomra, hogy lényegesen alacsonyabbak legyenek ezek a százalékos arányok, mint a jelenlegi rendeletben. Hatodik pont, végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. A horizontális rendeletben összesen 100 esetben, 104 cikk kapcsán kap ilyen felhatalmazást a bizottság, emellett tehát 70 végrehajtás és 30 eh, delegált jogi aktusról van szó. Egy 2013-as eh, jelentés, Sazsi eh, jelent döntése meghatározza, hogy milyen kritériumok alapján kell különbséget tenni a delegált és a e, végrehajtási jogi aktusa között. Ez a Sázsi elv alapján nyújtottam be 35 módosító indítvány. A bizottság azt mondja, hogy 50%-kal kevesebb e, delegált és e, végrehajtási jogi aktus van. A horizontális rendeletben ezt én még azért itt nem, nem látom így. Az alap jogszabályban kell sok pontot szabályozni, és ezért fontos azt, hogy részt vegyünk az alaprendeletnek a megalkotásában. A következő pont az átmenet határidő kérdése. A jogalkotási javaslatok hatályba lépése kapcsán emlékezzünk arra, hogy az utolsó kap reformprogram kapcsán két év átmenetre volt szükség. De ez nem esett egybe a parlament és a bizottság mandátumának a végével, sem pedig új struktúrák bevezetésével. Ezért felmerül bennem a kérdést, hogy mit csináljunk? Az N plusz 2 elég, vagy esetleg N plusz 3-ra van szükség? Vagy a midterm felülvizsgálatot az omnibus rendelet kapcsán eh, használjuk fel, és egyszerűen addig tartson ez az átmenet, amíg megszületik az új agrárpolitika. Mindenképpen időben kell reagálni, eh, a termelőknek tervezési biztonságot kell eh, garantálnunk. Végezetül, tisztelt kollégák, Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a, gazdas, a mezőgazdaságunk számára nagyon fontos az igazgatási szervek transzparenciája és a folyamatok egyszerűsítése. Örömmel várom az eszmecserét önökkel, illetve a bizottsággal, és utána az önök módosító indítványait majd megpróbálom figyelembe venni a szövegben. Köszönöm szépen. Nagyon jó lenne, hogyha a hozzászólásokat kettő percre tudnák eh, korlátozni. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a vélemény előadójának. Köszönöm neki a munkát, amelyet együtt végeztünk ezen szöveg kapcsán. Szerintem fontos, hogy a kap ismételten legitim legyen, és egyelő bánásmódot biztosítson a különböző európai országok mezőgazdaságában dolgozók számára. Fontos, hogy a kap megfeleljen a kihívásoknak, a mindennapi kihívásoknak. Ezért fontos szerintem, hogy menjünk még messzebbre, mint amit az előadó javasol legyen több közös szabály az ellenőrzések területén, legyen több, ö, ö, több ö, nagyobb ellenőrzés, és ellenőrizzük jobban a befizetéseket. A következő, az elmúlt hónapokban láthattuk, hogy mennyire fontos elmondani, hogy mi is az a viszmajor. Fontos ezt definiálni. A gazdák nem ö, csalók, annak érdekében, hogy jól működjön a rendszer, valamilyen hiba határt mindenképpen el kell, hogy fogadjunk, és nem szabad őket pellengére állítani. Szerintem a túlságosan nagy ellenőrzés, túlságosan sok ellenőrzés nem feltétlenül jó. Hogyha azt nézzük, hogy ö, hol legelnek a tehenek, és azt mondjuk, hogy itt már sokat legeltek, itt már nincs is fű, akkor ez túlságosan szigorú ellenőrzésnek számít. Legyünk valamennyire rugalmasak. Ezt szeretném javasolni a néppárt részéről. Látom, hogy a számvevőszék milyen véleményt fogalmazott meg. Szerintem a kiadások befogadhatóságára vonatkozó kritériumokat újra kell gondolni, és a vélemény előadója már javasolta, hogy két évente legyenek szabályok. Szerintem ezen majd még együtt kell dolgoznunk, Erenc Garciával együtt az első pillér kapcsán. Ugyanis először is az első szövegben a stratégiai terveknél kerül ez elő stratégiai terveknél. Ezt kell ugyanis ellenőrzésekbe, vagyis gyakorlattá fordítani. Szerintem a stratégiai terven jól, dolg- jól kell, hogy dolgozzunk, ahhoz, hogy a horizontális szabályozás is jól működjék. Nagyon köszönöm, Santos úr. Nagyon köszönöm én is. Szeretnék köszönetet mondani Marika Müllernek. Nagyon köszönöm, hogy ilyen átláthatóan tudtunk együtt működni. Szeretnék neki gratulálni ehhez a javaslathoz. Ebben a javaslatban a jelenlegi szabályozás is benne van, illetve új elemek is előkerülnek olyan új elemek, amelyek az új rendszere való, a bizottság által javasolt új rendszere való áttérést támogatják. Ez szerintem a nemzeti hatóságoknak plusz terhet jelent, és ezt a terhet majd úgyis ráhárítják a gazdákra. Minél több jogszabályjal egészítjük ki a kapot, annál több administratív teher lesz. Van egy governance, egy kormányzási irányítási rendszer, és a rendszer olyan marad, mint amilyen most, csak hogy nem egyértelmű, hogy ez a rendszer megfelelő-e, főleg ami a felelősségeket illeti, az ügynökségek különböző felelősségi köreit. Kinek mi a felelőssége? a felelősségi köre. Ez a stratégiai tervekben szerepel. Melyik entitásnak mi a pontos szerepe? Mi a pontos szerepe az éves tevékenységek elvégzésében? Szerintem olyan jogi szövegekre van szükség, amelyeken valóban jól lehet dolgozni. A bizottság szerint a tartalékokat a már létező tartalékokból kell feltölteni. A múlt héten elfogadott, nagy többséggel a parlament által elfogadott rendelkezés értelmében 400 millió eurót különítünk el ennek a tartaléknak a feltöltésére. 2014-2020-as kaphoz képest ez egy jó összegnek számít, ezt támogatnunk kell, ugyanis így tudjuk visszaadni a pénzt annak, aki, vagyis a gazdának, a gazdáknak. Az elnök már jelez, úgyhogy itt befejezném, de remélem, hogy majd jól együtt tudunk működni a vélemény előadójával és az árnyék előadókkal. Köszönöm. Äh, Ahogy tudja, a Fejlesztési Bizottságból szeretném összefoglalni a hozzászólásomat a jelentéssel kapcsolatban. Amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a véleménnyel, akkor meghívtam néhány szakértőt, hogy megtárgyaljuk a dolgokat, és azt is megnéztem, hogy a fejlesztési szakbizottság mit tett 2011-ben ezzel a rendelettel, hiszen akkor is volt egy vélemény, egy néppárti kolléganő írta, és a CDU-s kolléganő véleménye pedig úgy kezdődött, hogy a fejlesztési politika tekintetében teljesen más jellegű agrárpolitikát kellene folytatni, mint ahogy ez a, a bizottság javaslatában szerepel. Csak is csatlakozhatok ehhez a mondathoz, hiszen szörnyű következményei lehetnek a kapnak, amennyiben például Afrikára gondolunk, amennyiben a szárnyasokra gondolunk, amennyiben a kistermelőkre gondolunk, akik főleg a fejlesz, fejlődő országokban teljes mértékben vannak téve az időjárás viszontagságainak. És nincsen elég pénze az országoknak, főleg Afrikában, hogy megvédje a saját termelőit. Éppen ezért a következő javaslatokat tenném a horizontális javaslathoz. Először is legyen egy állandó megfigyelés, legyen egy állandó vizsgálat ebben a tekintetben. Hiszen nem tudjuk, hogy az adatok mennyire megbízhatók. Az érintettekkel folytatott konzultációk nagyon lényegesek, és nagyon fontos, hogy megnézzük, milyen pénzügyi következménye lehet az agrárpolitikának a tagállamokra, és hogy hogyan lehetne az agrárpolitikát a fejlesztési politikával jobban összehangolni. Bizakodok, hogy az agrárreforma egy kicsit barátabb lesz, hiszen a legutóbbi alkalommal sok minden történt. 2015-ben itt volt a migrációs válság, és a fejlesztés politika előtérbe került a migrációs válság kapcsán, és ismét láthattuk, hogy a különféle politikák közötti koherencia nem igazán működik. Hogan, agrárbiztos, pedig eh, létrehozott egy munkacsoportot Afrika kérdéskörében, és a Lisszaboni szerződés 208-as eh, bekezdése is felszólít a politikák koherenciájára. Azt szeretném, hogyha az agrárreform egy kicsit fejlesztés barátabb lenne. Köszönöm. Megkérek mindenkit, hogy tartsa be a felszólalási idejét. Zoló úr? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a vélemény előadójának is, aki nagyon rövid idő alatt elkészített egy igen részletes jelentést, véleményt. A kap irányítása szükséges ahhoz, hogy a kap jól működhessen. Főleg, hogyha arra gondolunk, hogy a teljesítmény mutatókat, teljesítmény ér, ö, célokat hogyan is akarjuk elérni. Ehhez megfelelő, hatékonyan működő kontrollmechanizmusokra van szükség. Nagy figyelmet kell tekintenünk arra, hogy milyen, ö, milyen ö, változtatásokat is vezetünk be Nálunk például előfordul az, hogy a kap nem jól működik. Miért? Azért, mert vannak hiányosságok, vannak hibák, de gyakran azért is, mert jogi hibák merülnek fel. Ez a rossz működés a kap finanszírozásának rossz mi voltához vezetett kés, késletedett kifizetéseket látunk, és így úgy érzik a gazdák, hogy nem kapják meg időben azokat a finanszírozási forrásokat, amelyekre számítanak. A legnagyobb újdonság ebben a rendszerben ahhoz vezethet, hogy ezek a szabálytalanságok a jövőben egyre gyakoribbak lesznek. El kell érnünk, hogy az a norma, amelyet éppen most dolgozunk ki, csökkentse az ilyen hatékonyság hiányához vezető hibákat. Javítsuk ki az eddig már felismert és beazonosított eltorzulásokat. Köszönöm. Filip Nagyon köszönöm, Loazó úr. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm a vélemény előadójának is. Ebben a rendszerben az intelligens mezőgazdasági rendszerről van szó. Szerintem a gazdák, főleg a francia gazdák szeretnék, hogyha olyan Európai Bizottság működne, amely nem mond mindent, és utána annak az ellentetjét, és nem követeli azt a gazdáktól, hogy olyan környezetvédelmi szabályokat ö, tartsanak be, hol hogy ők betartsanak olyan környezetvédelmi szabályokat, amelyeket más termékek nem tartanak be. Mondjuk több ezer kilométerről repülővel hozunk olyan termékeket, amelyek egyébként itt is előállíthatóak. A bizottság továbbra is egyre csak árt és lerombolja ezt az egész mezőgazdasági ágazatot. Mondanék egy példát, méltányos életkörülményeket szeretne látni a bizottság a mezőgazdaságban, csak hogy ez egy bizottságnak az elhatározása nem lehet, ahhoz segíteni kell a gazdákat. Ott vannak a szabadkereskedelmi egyezmények, amelyek nyilván ahhoz vezetnek, hogy a nehézségek egyre csak nőnek, viszont semmi nem változik a valóságban. A 39-es cikk értelmében a kap egyik célja, olvassák el, a méltányos életkörülményeknek a biztosítása a gazdák számára. Köszönöm. Kedves kollégák, most akkor áttérünk a többi kollégára, hogyha valaki szeretne felszólalni, akkor most az árnyékelődők után erre van lehetőség. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy utána Ránc Garcia asszony jelentéséről fogunk majd beszélni stratégiai program. Tehát majd akkor is lesz alkalom a felszólalásra. Egy percet kap mindenki. Erdős úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt jelentéstevő. Három fő észrevételem van. Egyrészt a tagállamoknak járó uniós források felfüggesztése kapcsán jelentősen szűkítenünk kell a bizottság jogosítványait. El kell kerülni, hogy a döntése szubjektív legyen, a kötelező támogatási felfüggesztésre vonatkozó javaslatot nem támogatom. Másrészt támogatom az éves helyett a két éves teljesítmény elszámolást. Kérdés, hogy ez két éves teljesítmény vizsgálatot és két éves teljesítmény értékelést jelente. Nekem ez lenne a javaslatom, ezt támogatom. Harmadszor, a vidékfejlesztésben szeretném megőrizni az N plusz 3 kötelezettségvállalási szabályt, hiszen bármilyen váratlan esemény közbejöhet a támogatással érintett projektek megvalósítása során, így kell a türelmidő. Hogy látja ezt a jelentéstevő? Köszönöm szépen a szót. Tökéletesen betartotta a felszólalási időt. Most Müller asszonyt Bartnak gratulálok a munkájához, és szeretném megköszönni. Ami ma feltűnt nekem, az az, hogy a stratégiai terveket valahogy könnyíteni kell, és nem tudunk könnyíteni a stratégiai terveken, hogyha a gazdaságok támogatását átvisszük a horizontális rendeletbe. Szerintem maradjon benn ez a jelentésben. A két éves teljesítményelszámolás igazából egy igazgatási kérdés. Szerintem nekünk ahhoz kellene hozzájárulni, hogy a tagállamokat ne szankcionáljuk, hanem hogy hagyjunk nekik időt, hogy reagáljanak. Úgy gondolom, hogy erről még mindenképpen szót kell ejtenünk. Amit még szerettem volna elmondani, az az, hogy szeretnék a válságtartalékba bevinni egy módosítót, hogy ezek a tartalékok átvihetők legyenek a következő évre, és így nem büntetjük a gazdákat. Köszönöm, köszönöm elnök úr, én is szeretnék Müller kollégának gratulálni. Nagyon jó munkát végzett. Nagyon jó munkát végzett ez a, ez a bizottsági javaslattal kapcsolatban, amely nagyon is a tagállamokról szól. Szeretnék bizonyos pontokat kiemelni itt a módosító fázisban. Először is a kifizető szervezetek és az irányítással kapcsolatban. Szerintem a tagállamoknak kellene, hogy legyen egy darab szervezetük, amelyek a kifizetésekkel foglalkoznak. És a régiókat segítik. Valamint szerintem lenne, kellene, hogy legyen egy stratégiai tervekkel foglalkozó külön szerv amely hatékony segítséget, támogatást nyújt annak az esetében, hogyha bármiféle válság merül fel hogy a válságok esetén jó finanszírozást lehessen nyújtani, de ez csak a válságok esetén működne, egyéb esetekben nem. Ott vannak aztán a szankciók, illetve az ellenőrzések. Véleményem, én nem értek egyet a második elemmel, vagyis a feltételhez kötéssel, a területhez való feltételhez kötéssel. Szerintem helyben kell ellenőrzéseket végezni, méghozzá az adatok, a műholdas adatok elérhetősége alapján valamint a vállalatoknak konzultációs lehetőséget kell nyújtani, és már elnézést elnök, a kapról beszélünk, reformról beszélünk, de az egyetlen érv, amelyet fel tudunk ö, hozni, az ö, az az, hogy a mezőgazdasággal foglalkozunk. Na de itt egy perce van mindenkinek, a plenárison nem lehet felszólalni, itt sem lehet, itt is csak egy percünk van. Mi értelme van ennek így? Köszönöm. Wypowiadał się pan dwie minuty. Pan... Kettő percen keresztül beszélt. Megiller asszony. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer el informe. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Müller asszonynak a jelentésért. Nagyon érdekes javaslatokat hallunk, de szeretnék néhány aspektusra utalni, amelyek aggasztanak. A bizottság javaslata és Müller asszony javaslata is az, ami számomra nem teljesen világos. Tehát igazából a kifizetőhelyek és a hatóságok szerepe milyen. Itt véleményem szerint sokkal világosabban ki kellene fejeznünk, hogy merre halad a kap. Nagyon fontos itt a második pillér. Tehát a kifizető helyek és a nemzeti koordináló helyeket meg kell tartani. És jobban ki kellene domborítani, hogy mely szerepük volt ezeknek, és a régióknak mi a szerepe a második pillérbe, és mi legyen a régiók szerepe. Nekem ez nem teljesen világos a bizottság javaslatában, vagy a most hallott javaslatban sem. Van még egy kérdésem. Ez a gazdaságok támogatása. Hát szerintem Müller asszony javaslatán túlmegy, és néha más szolgálatot is magában foglal. Itt nagyon fontos az, hogy a jövőben hogyan járjunk el. Szeretnénk majd itt egy megfelelő módosítót benyújtani, hogy ne legyen elviselhetetlen a helyzet ezen a téren, a támogatásoknál. Nem szabad addig jutnunk, hogy a gazdák három évig várnak arra, amíg kifizetik nekik a támogatásokat. Ez nem elfogadható, és ez nem lehetséges. És nem lehet az, hogy adminisztrációs hibák miatt pénz nélkül maradjanak a gazdák. Ezt mindenképpen javítani kell, és a gazdáknak is átlátható lehetőségeket kell adni. Köszönöm, elnök úr. Mrs. Mueller's, uh, sorry. Elnézést. Igen. Andrew. Agnew és Andrew között itt egy kis zavar van. Most akkor én... Désespéré, que me confondiez, monsieur. Teljesen el vagyok kesedve, vagy összekevernek a kollégával, de hát ez van, én Andrió vagyok. Köszönöm, elnök úr, hogy én kaphatok szót. Én is szeretnék köszöntet mondani Ürike Müllernek. Köszönöm a munkáját egy ilyen nehéz pillanatban. Gyorsan fogok felszólalni. Támogatom az ellenőrzéseket, azt, hogy legyen közös szabályozás. Legyen közös szabályozás, legyen közön közös ellenőrzés. Szerintem ebben a reform projektben a közös vetületre kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Ami a válság tartalékot illeti, szerintem legyünk itt pontosak, egyetértek a véleménnyel, és egyetértek Garcia kollégával. Legyen ilyen válság alap. A folyamatokat, eljárásokat pedig egyszerűsíteni kell, ezzel is egyetértek. A számvevőszéknek a jelentése is erre mutatott rá. Egyszerűsítenünk kell, legyünk óvatosak, és így tudom támogatni Ulrike Müller véleményét. Köszönöm. Most. Ennyi kolléga. Köszönöm szépen. Lenne néhány megjegyzésem a javaslatról. Üdvözlöm a javaslatot, nagyon jónak tartom. Ami a közvetlen kifizetésekkel foglalkozó ügynökségekre vonatkozik, ezek a gazdákért dolgozzanak elsősorban, de legyen eh, tanácsadó szerepük is a gazdák számára. Tehát eh, legyenek többek, mint csupán kifizető helyek. Általában eh, nagyon bürokratikus és nagyon nehéz a gazdáknak támogatást kérni, és mindenképpen európai normák kellenek. Továbbá a szolgáltatások legyenek hozzáférhetőek a gazdák számára, hiszen véleményem szerint nagyon fontos a gazdaságokat úgy menedzselni, hogy ne kövessenek el a gazdák adminisztrációs hibákat, és ezért pedig büntetést kapnak. Ami a szankciókat illeti, illetve a késedelmes kifejezéseket, a következő javaslatom lenne. Tehát, hogyha késedelem van a kifizetésben, akkor a gazdának fizetnie kell, büntetés kell fizetnie. Fizessen az ügynökség is büntetés, amennyiben az ő hiábájából késlekedik a kifizetés a gazdának. Tehát az állam fizessen a gazdának is kártérítést. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Müller asszonynak ezt a kiváló véleményt. Nagyon fontos üzenetet közvetít, ez pedig az, hogy az Európai Unió maradjon hiteles a gazdák számára a válságban is. És nagyon fontos az, hogy a válság ne érintse a támogatásokat, hiszen a gazdáknak szükségük van nagyon fontos az, hogy kockázat alapú értékelések legyenek, és próbáljuk meg a hibákat kikerülni. Az egyik legfontosabb dolog a rendeletben az, hogy visszaszorítsuk a tévedéseket és a hibákat. A mezőgazdasági politika reformja nagyon nagy feladatot jelent, és gratulálok azoknak, akik jelentéseket írtak a három rendeletről, hiszen itt három rendeletről van szó, amely nagyon nagy mértékben befolyásolja egymást. Még akkor is vita, vitatottak. Heusling képviselő. Köszönöm szépen, Müller asszony. Ami egy kicsit összezavar a jelentésében, az az, hogy igazából már elfog, elfogadtuk az új rendszert. Tehát alapvető vitát kellene tartanunk arról, hogy a mezőgazdaság újra tagállamosítását jónak tartjuk-e. Vitázunk kell arról is, hogy a bizottság javasol, mi kommentáljunk, de egyetértünk vele. Igazából egy alapvitát kellene lefolytatnunk arról, hogy hogyan legyen a ellenőrzés. Egyrészt kevesebb, de hatékonyabb ellenőrzést követelünk, és meg kell nézni, hogy működik-e ez így. Természetesen figyelni kell arra, hogy ugyanazok a normák legyenek minden tagállamban, ugyanazok az ellenőrzési normák. Az elsőleges dolog az lenne, hogy ne legyen több rendszer. A válságtartalék, igen, ez a válságokra vonatkozik, valószínűleg több válság lesz, lesz klímaválság, nem csak pénzügyi válság, és meg kell találnunk a választ arra a kérdésre, hogy hogyan bánunk a válságokkal. A konkrét kérdésem az egyik pontjához van, az információs intézkedéseket támogatni kell. Müller mondja, tudja, hogy Németországban nagyon vitatott volt, a CMA meg is szüntették, mert azzal érveltek, hogy nem működött, most ismét be akarja vezetni, hogy az elbizonytalanodott fogyasztókat megcélozza. Tehát a mi feladatunk, a képviselők feladata, hogy tárgyaljunk az érintettekkel, de szerintem ennek most sem értem, hogy ezt újra bevezetjük. Köszönöm. Right, Chairman, sorry for, for butting in earlier. I genuinely... Elnézést, elnök úr. Tényleg azt hittem, hogy engem, nekem adja meg a szót az előbb. Nagyon érdekes volt, amit Urike mondott, nagyon sokat dolgozott ezen. És itt két jelentésről is szó van. A számvevőszék jelentés az egyik, ami nagyon egyenesen beszél arról, hogy hogyan történjenek a kifizetések, a teljesítmény kapcsán, a teljesítmény alapú eh, rendszer kapcsán, eh, nem tudom, hogy ezt eh, miért kellene két évire halasztani, a teljesítményt, a teljesítést mindenképpen mérni kell. Valakinek pedig mérni kell tényleg a teljesítést, ugyanúgy, ahogyan a mm, tiszta víz kapcsán is mérni kell, hogy vajon a tisztító berendezések e, alkalmazása után valóban tisztább lett a víz, vagy az állat jólét e, eredményeit is mérni kell tudni, az üvegházhatású gázok e, keletkezésének a mennyiségét. Mégis azt kell, hogy érezzem Müller asszony, hogy ön elfogadta azt, hogy ez olyan sokba fog kerülni, a költségek magasak, de azt hiszem, hogy ez a plusz két év, ez is nagyon sokba kerül. Köszönöm. Megginis asszony. Köszönöm, elnök úr. Egy kérdést szeretnék csak feltenni, és köszönöm Urikének eh, a munkát. A eh, szaktanácsadói szolgálattal kapcsolatos a kérdésem. A raportőr azt eh, javasolja, hogy a stratégiai tervrendeletből ezt helyezzék át a horizontális rendeletben. Nem értem teljesen az érvelést mögött és ez kicsit meglepő. Meglep ez, és egyetértek Egnyú úr érvelésével, amit a számvevőszéki jelentés kapcsán ma délután még szintén fel fogok tenni, amikor a számvevőszék képviselőivel beszélünk. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönet illeti Müller kolléganőt. Valóban nagyon jó, hogy olyan előadónk van, aki tényleg tudja, hogy miről beszél, aktív gazdaként, termelőként is dolgozott. Ez nagyon fontos ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Helyszín kollégának mondom, a teljesítési modell a következő jelentés tárgya lesz, és talán most kivételesen egyetértünk azzal kapcsolatban, hogy a bizottság javaslatai kapcsán arra kell különösen odafigyelni, hogy itt közös agrárpolitikáról beszélünk, hogy itt a közös az ne tűnjön el, hiszen erre nagyon büszke, büszkék lehetünk az Európai Unióban. Vannak ellenajánlatok is azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne megmenteni más, hogy a mezőgazdaságot. Ami az ellenőrzések rendszerét illeti, itt elhangzott, hogy közelítsük az ellenőrzési standardokat. De hát ez van, ahol az ellenőrzés visszafejlődését jelenteni. Például Németországban vannak intellektuálisan nagyon értékes, de gyakorlatban nem különösen jó módszerek. Most már persze a GPS-szel lehet mindent ellenőrizni, de ez a teljes közelítés megközelítésre ez nem fog siker, sikerülni amik van, ahol ki kell vinni a vizet a, a földekre, és valahol azért minden ellenőrzési standard kapcsán fontos az, hogy visszaálljunk, visszavigyük az ellenőrzések szintjét, ahol túl elburjánzottak a különböző ellenőrzési stációk. Bokovics képviselő. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok Ulrikének ez a kitűnő jelentéshez. A, ami a fő dilemmánkat illeti, ez a koncepció legyen-e az útmutató, vagy valamilyen másik. Nos, már korábban kellett volna beszélnünk Dorfman úr ajánlásairól, és akkor ennek a jelentésnek a kapcsán intenzívebben részt tudnánk venni a vitában, és jobban tudnánk javítani a bizottság javaslatait. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor az agrárszektor fogja ennek a kárát látni. A jelentést támogatom, a két éves beszámolási kötelezettséget is támogatom, sőt szerintem akár még három évig is felvihetnénk ezt. Véleményem szerint a bizottság a dokumentumokban nagyon világosan kellene, hogy megfogalmazza a javaslatait, és akkor nekünk kell utána erről dönteni tehát minimum legyen két éves az átmeneti időszak, legyünk reálisak, és 2023-ban lehet először ezt a politikát végrehajtani. A Viszmajor elemmel eh, kapcsolatban eh, gondolnunk kell, figyelembe kell venni a gazdaságokban bekövetkezett ilyen Viszmajor vagy természetkatasztrófákat, eh, és például, hogyha az egyik családtag elveszti a munkáját, ez is ebbe a kategóriába tartozhat. Ilyen esetben is szükség van a támogatások jó rendszerére, a digitalizáció már úgyis nagyon megnehezíti a gazdák életét. Már nagyon köszönöm, elnök úr. Kettő megjegyzésem lenne. Először is Müller asszonynak szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkájáért. És szeretnék a válság tartalékra visszautalni. 400 millió euró Na de tudjuk, hogy nem olyan régen mennyibe is került a tejválság, nem volt ez olyan régen, emlékezzünk csak rá, úgyhogy ez az összeg nem olyan nagyon sok itt a válságban lévő mezőgazdaság megsegítésére. Második megjegyzés, én egyetértek azzal a javaslattal, hogy legyenek delegált aktusok, a végrehajtási aktusok helyett. A parlament hadd tekintsen bele a közös agrárpolitika megvalósításába. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A Müller kolléga által elkészített vélemény jó irányba mutat. Közös elvek, közös szankciók, hogyha a feltételhez kötést valaki nem tartja tiszteletben, és teljesítménymutatók bizottság javaslatára. Ez jó, csak hogy jó lenne, hogyha közös szabályokat újra bevezetnénk az ellenőrzés, az administratív szankciók, illetve a nem jogosan kifizetett kifizetések behajtása esetén. Közös szabályozásra van szükség szükség a kappan, ezen területeken is, és nagyobb jogbiztonságra a gazdák számára. Ami a válságtartalékot illeti, Szentoszer együtt fogunk dolgozni azon, hogy a jelenlegi 400 millió eurós tartalék nőjön. Ugyanis így tudunk hatékony tartalékot kidolgozni, és a piacra jól reagálni, és a válságokat megoldani. Az omnibus rendelet ebben már előrelépéseket eszközölt. Tanak asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Természetesen én is szeretnék úréknak gratulálni ehhez a véleményhez. Természetesen egyetértek nagyon sokban ezzel a véleménnyel. Jó az egyszerűsítés, jó az administratív terhek csökkentése. Ugyanis a bizottság nem javasol elég elemet ezen területeken. A válságtartalékra én is szeretnék kitérni. A válságtartalék mezőgazdasági tartalék kell, hogy legyen, és kizárólag az általános költségvetésből kell, hogy táplálkozzon, ahogyan azt az vélemény előadója is javasolja viszont ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy friss pénzből táplálkozzon ez a forrás. Jó lenne, hogyha az első pillére kapcsolatos forrásokat nagyon óvatosan kezelnénk. Nagy válságok is feltörhetik a fejüket, ez egyértelmű. Köszönöm szépen mindenki hozzászólt, minden képviselő, aki szerepelt a listán, úgy látom, hogy más nem kíván hozzászólni. Most akkor kérem a bizottságot, hogy reagáljon az elhangzottakra. Műgele úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Müller asszonynak a jelentés tervezetet, amit elkészített. Elismeréssel adózom a nyitottságának, és arra, hogy készen állt különböző üléseken megvitatni ezeket a kérdéseket a bizottsággal, és így el tudtuk magyarázni elég részletesen a rendeletet. Ez pedig nagyon jó alapja a továbbiaknak. A, mi is ez a horizontális rendelet? Ez egy olyan jogszabály, amelyben a kap irányítását szabályozzuk. A igazgatási szervek, munkáját, a tagállamok, a bizottság részvételét, egyfajta belső ellenőrzési rendszert. Ezért komplex és elég technikai jellegű ez a rendelet óhatatlanul. Itt beszélünk pénzügyi eljárásokról is ebben az összefüggésben. És ez az oka annak, amiért úgy gondoljuk, hogy a rendeleten minél kevesebbet kell változtatni, hiszen ez egy működő instrumentum. Beszéltünk a low error rate-ről, az alacsony hiba arányról, ez is ehhez kapcsolódik. Ezért a munkánkat arra korlátoztuk, hogy a szöveget úgy igazítsuk ki, amennyire szükséges az új szakpolitikához, és amit a stratégiai tervrendelet rendelet szükségessé tesz. Ez itt önök előtt ez, a, ez az, az anyag többségében már most is létezik. Felmerült egy kérdés a tájékoztatási intézkedésekkel kapcsolatban. Itt csak azt javasoljuk, hogy máshova kerüljön ez a rendelkezés. Most valami 40 balanyadik cikkben van, most, és átkerül az első, tizedik, első tíz cikk, cikk közül valamelyikbe. Ez egy teljesen más mechanizmus, mint a CMR, itt, tehát hát nincsen érdemi változás. Hogy menjek végig néhány ponton, ami elhangzott, és ezután még néhány kérdésről szeretnék beszélni, ami a jelentés kapcsolatban. Először is hivatkoztak a CPR rendeletben definíciókra. Ezt nyilván meg lehet vizsgálni, de azért legyünk tisztában azzal, hogy a CPR alapja továbbra is a régi compliance megközelítés, a megfeleltetés. Ezért ez igenis koherens a horizontális rendelettel. A governance bodies következő kérdés. Itt megváltozott néhány cikk, igen, ezt is megvitattuk. A kérdés az, hogy ezt tovább kell, lehet-e vizsgálni. Van egy olyan változtatás azonban, ami, ami aggályokra ad okot, a koordináló szervezetek irányítási szerepet töltenek, töltenek-e be. Nos, a tagállamokban ezek a koordináló szervek csak olyan tagállamokban működnek, ahol több mint egy kifizető ügynökség van, és csak koordináló feladatuk van, nincs semmilyen elkülönült vagy politikai szerepük. És azt hiszem, hogy tulajdonképpen ezt akarják önök is, hiszen a viták során én úgy éreztem, hogy a regionális felelősségre helyezik a hangsúlyt, a politika területén. Most itt az történik, hogy felelősség, kompetencia átkerül a központi szintre egy olyan szervhez, amely soha nem hajtott, vagy nem töltött be ilyen jelentős végrehajtó szerepet. Ezt tehát meg kell vizsgálni. Az irányítatóságra vonatkozó rendelkezés és a szaktanácsadói rendszerre vonatkozó rész átkerült a stratégiai rendeletből a horizontális rendeletbe. Ez nem dráma idő, azért egy kicsit kontextuson kívüli, ugyanis ezek a rendelkezések nagyon be vannak ágyazva a stratégiai tervrendeletbe, és a stratégiai tervek politikai kontextusától nem függetlenek több eh, hozzászóló is eh, beszélt az éves eh, teljesítmény ellenőrzésről, a performance clearance-ről. Nos, ez a performance clearance a megfelelőségi folyamat fontos része, ez a folyamat pedig évente zajlik és kapcsolódik a költségvetéshez hogyha ezt évenkéntivé tesszük, ez nagyon nagy problémát jelentene a az assurance, a megfelelési rendszer kapcsán, hiszen nagyon világos szabályok vonatkoznak erre a rendszerre, és tényleg azt kérem, hogy ezt gondolják még egyszer végig, ezt a változtatást. Többször is említették a eh, mezőgazdasági tartalékot. Eh, talán nem reális eh, elképzelések húzottak meg a javaslattevéskor. Ugye a válságkor született ez a javaslat a tartalékra, de ez nem működik, ezt nem lehetett alkalmazni akkor. Ezért most egy olyan tartalékra teszünk javaslatot, ami gyakorlatilag nem más, mint egy költségvetési sor. Egy cikk a költségvetésben, egy tétel a költségvetésben, a, és ide tartozik az összes rendelkezésre álló alap, a piac irányítástól, a különböző válság kezelésben részvevő alapokig. Tehát egy politikai döntést kellett hozni. Mi legalább 400 millióra tettünk javaslatot. Persze a költségvetésért felelős társhatóságok ezt növelhetik, a tanács és a parlament. Ezt a tartalékot azon mindig újra fel kell tölteni a költségvetési eljárás keretében tettük ezt a javaslatot. De kontraproduktív lenne, hogyha most visszatérnénk valami olyasmihez, amit válságtartaléknak hívnánk, ugyanis a piaci eszközöket akkor is egy más költségvetési sorból kellene finanszírozni, és ennek mi lenne az előnye? Azt hiszem, hogy végső soron, hogyha ezt megnézzük, szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy mennyi pénzt eh, lehetne elkölteni eh, válságintézkedésekre. Most a kérdés az, hogy ez egy mezőgazdasági tartalékban, egy válságtartalékban, vagy különböző költségvetési sorokra elosztva eh, szerepeljen a költségvetésben. A pénzügyi plafont kihagyták, ezt igazából nem értettük meg, és ezt szerintem még részletesebben meg kell vitatni, mert ezek a financial ceilingek, a pénzügyi plafonok nagyon fontosak a költségvetési gazdálkodáshoz. Azután egy ponton az orr helyett az endre változtatták a szöveget, de ez a 35. cikkben található. Ez egy olyan rendelkezés, ahol úgy tűnik, hogy nem teljesen világos az, hogy melyik szereplőkre mi vonatkozik, de dolgozunk ezen, és megpróbálunk valami jó megoldást találni a szövegezésre. Szeretnének több gazdát kizárni a szankciók alól az új kondicionalitási intézkedések kapcsán. Nos, ez sokkal messzebb mutató mentesség, egy kivétel, mint a jelenleg, ugyanis jelenleg csak a greeningre, a zöldítésre lehet ilyen eh, eh, derogációt eh, tenni, és ez szerintem, amit önök mondanak, az nincs összhangban az ambiciózis zöldítési tervekkel. Elég nehéz intézményi szempontok is felmerültek. Az utolsó trialógus kapcsán is beszéltünk ezekről a pontokról, de ez inkább a tanács és a parlament között, tehát vannak ilyen intézményi jellegű véleménykülönbségek. A tovább menve Viszmajor. Ezt töröltük, mert úgy gondoltuk, hogy a szubszidiaritási elv alapján működő rendszerben nem kell részletesen szabályozni ilyesmit. Hogyha vissza akarnak hozni a szövegbe olyan rendelkezéseket, hogy például egy gazda halála, vagy egy súlyos baleset Viszmajornak minősüljön, hát ez nem jelentene nagy problémát. Helybük asszony említett említette, vagy beszélt a fejlesztési politikáról. Nos, én azt kérném, hogy ezt majd inkább a stratégiai tervrendelet keretében vitassuk meg, hiszen ott van jelen ez a politika. A horizontális rendelet, ahogy mondtam, ez egy irányítási, technikai jellegű rendelet, itt eljárásokra van szó, intézményekről, nem politikáról, különösen nem külpolitikáról. Ezért nem ez lenne a megfelelő hely. Persze valahol megvitathatjuk ezt, de mint mondtam, inkább a stratégiai tervrendelet kapcsán. N plusz 2, N plusz 3. Nos, eh, a múltban N plusz 2-vel dolgoztunk, ami azt jelenti, hogy a vidékfejlesztés során eh, a tagállamnak két év áll rendelkezésre, hogy eh, elköltse a pénzt, tehát két év a kötelezettségvás után. 2013-ban ezt megváltoztatták N plusz 3-ra, mert abból indultunk ki, hogyha több időt kapnak a tagállamok, ugye a resztálik idé, a nem elköltött pénzek csökkenni fognak, és ugye ez lavinaszerűen szokott nőni az ilyen el nem költött pénzek de minél több időt adunk a kifizető ügynökségeknek, a nemzeti szervezeteknek, hát annál lassabban dolgoznak. Ezért akartunk visszatérni az N plusz 2-höz, mert egy kicsit, hogyha szorít az idő, akkor talán hatékonyabban költik el a pénzeket, hiszen az abszorció is rendkívül fontos szempont a költségvetési gazdálkodás kapcsán. Güler asszony említette a fizet, kifizető ügynökségeket, és a szerepük világosabbá vált. Ahogy a bevezetőben mondtam, itt nem sokat változtattunk. Azt hiszem a kifizető ügynökségek szerepe kristálytiszta, ez mindig is úgy értett tettük, hogy most csak az új politikához kellett egy kis kiigazítás. Ezt egyébként a kifizető ügynökségek Learning Networkjének keretében meg is vitattuk. Lehet, hogy erről is még eszmét cserélhetünk, és hogyha nem világosak bizonyos technikai kérdések, akkor azokat tisztázhatjuk. Már említettem, hogy az információs intézkedések kapcsán maradt a status quo, itt semmi nem új. Nagyon intenzív párbeszédet folytattunk, és megpróbáltuk a legjobb eredményeket kihozni e, ebből az Önök Szakbizottságával is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egnyú úrnak van egy kérdése. Igen, ez egy ügyrendi felszólalás. Szeretnék egy témát megemlíteni. Két angol szót hallottam, amit összekevertek. Tehát a két évest és az éves. Tehát az egyik az, illetve fél éves, az egyik az azt jelenti, hogy két éves, a másik, hogy fél éves. Az emberek úgy tűnik, hogy nem tudják, hogy itt a biannual és a biannual szavaknak a jelentése más. Nagyon szépen köszönöm. Akkor átadom a szót a jelentéstevőnek, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, köszönöm szépen a bizottság részéről is a hozzászólást. Jó alapra van szükségünk ahhoz, hogy tárgyalásban maradjunk, és hogy még végig tárgyaljuk az említett pontokat. Természetesen az Európai Parlamentben más és más nézőpontok vannak, de nem vázolhatom most az összes kérdést, de természetesen szívesen működök együtt az árnyék előadókkal. Itt mindenképpen egyszerűsítésről van szó, hogy egyszerűsítsük a kapott. Örülök a módosítóknak, és a másik két rendelettel is foglalkozunk, nagyon szoros párbeszédet szeretnénk folytatni. A horizontális rendelet nagyon jó a stratégiai tervek tekintetében. Itt mindenképpen szükséges a szoros együttműködés. Szeretném megköszönni a vitát. Köszönöm. December 3-áig lehet benyújtani a módosítókat. 15 óráig. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Most szeretném mindenkinek megköszönni, hogy hozzászólt. Akkor áttérünk a következő napirendi pontra. Kiosztottunk egy dokumentumot, Tajáni elnöktől származik, a parlament elnökétől, és egy problémát vet fel. A plenáris ülésről van szó, és a szakbizottságuk mandátumáról. Remélem mindenki megkapta a dokumentumot. Fontos, Itt arról van szó, hogy a munkát gyorsítani kell. Úgy gondolom, hogy a koordinátorok szintjén kell majd megtárgyalnunk, de azért röviden szerettem volna bemutatni önöknek a dokumentumot. A következő pont. Itt a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez a mezőgazdasági garancia alaphoz, a vidékfejlesztési alaphoz való szabályok. Itt is számos szakbizottság érintett, az ENVI. azonban úgy döntött, hogy nem ad le véleményt, nem? Tehát számos bizottság témakörébe vág ez a pont, és még egyéb véleményeket is hallhatunk. Most átadom a szót az előadónak. Parancsoljon! Erranz Garcia asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak is, és köszönöm az Európai Bizottságnak is a közreműködését. Nagyon szorosan együttműködtünk, hogy ezt a jelentést a lehető leggyorsabban létrehozzuk. Esetleg egy kicsit közelebb lépne a mikrofonhoz, mert nagyon nehezen hallani. A tanácsnak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen a tanács tagjai is nyilatkoztak. Sajnos nem jobb a hangminőség, egy picit közelebb lépne. Köszönöm. Több ágazat képviselőjével is tárgyaltunk. Tehát mindenkinek szeretném megköszönni az együttműködést. A dokumentumban három alapvonás figyelhető meg. Először is a kap költségvetése. Ez a fő probléma. Pillanatnyilag a parlament és a tanács tárgyal a több éves pénzügyi kereten belül, de ez az egyik leglényegesebb pont, amit tisztázni kell, tehát a kap reformja. Egy másik pont, a határidők kérdése, itt a stratégiai tervek elhalasztásáról van szó, amíg a tagállamok, addig, amíg a tagállamok kidolgozzák saját stratégiai terveit. 2023 a határidő, nagyon bonyolultak ezek a tervek, és eh, nem lenne jó, hogy emiatt a kifizetések is késlekednének. Harmadsorban a kap közös elemeit erősíteni kell. Ezt már elmondtam, az ülésen, és hallottam egy olyan aggodalomról, hogy a stratégiai terveket közösen dolgozzuk ki. Ez azt is jelenti, hogy a kap a jövőben is közös politika marad. De ki kell dolgoznunk mutatókat, ki kell dolgoznunk célokat, általános célokat és konkrét célokat is ami a célokra vonatkozik, amennyiben az általános célokat is bevesszük, tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján jó árakat kell fizetni, és fontos az, hogy a gazdák is megfelelő díjazásban részesüljenek, hogy folytassák tevékenységüket. Fontos az, hogy az Európai Uniónak milyen külső kötelezettsége is vannak, de a fontos az, hogy a gazdák megfelelő fizetést kapjanak, hogy garantálják az élelmiszerellátást a lakosság számára. Egyre kevesebbet költenek az élelmiszerre a kapnak köszönhetően. Ezen kívül a bizottság itt konkrét célokat is javasol, és ezek értelmében az élelmiszer pazarlást is csökkenteni kell. De szerintem ennek semmi köze a mezőgazdasághoz, és semmi köze a gazdákhoz. Ezen kívül több nőnek kell dolgoznia a mezőgazdaságban. Ez is egy lényeges pont. A nők jogairól is szó van. Nagyon lényeges az, hogy fellépjünk a vidék elnéptelenedése ellen is. A vidéket is nagyon érinti a demográfiai kihívás. Európa egyre öregebb lesz, a vidék is, egyre kevesebb gyerek születik, hogy enyhüljön a helyzet. Új mutatókat szeretnék a nők tekintetében, és nagyon fontos az erdőgazdaság is a levegő minőségének javítása érdekében. És nem szeretném, hogy a bizottság itt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén több kompetenciához jusson. Fontos az is, hogy tárgyaljunk a fiatal, illetve a pályakezdő gazdákról is. Én hallottam a képviselőket, hallottam a tagállamokat, hallottam a lobbistákat, és az biztos, hogy nagyon eh, nagy vitát kell majd folytatnunk. Szeretném megváltoztatni a bizottság javaslatát, és összekötném a javaslatát a gazdák és a gazdálkodó családok védelmével. Természetesen benyújtunk módosítókat, de nyitottnak kell lennünk. És az is fontos, hogy a szakbizottságban is több vita legyen. Tehát itt van aztán az omnibus rendelet, és figyelembe kell venni azt is. A fiatal gazdák. Megvan a lehetőség, Hát sokan úgy gondolják, hogy 40 év legyen a határ, tehát egy 40 éves gazda még fiatal gazdának számít. Jó, sokan azt gondolják, hogy nem fontos az, hogy különbséget tegyünk fiatal vagy nem fiatal gazda között. De azt látjuk, hogy a gazdák, a gazdálkodók a tagállamokban eléggé idősek. Én azt javasolnám, hogy ha a tagállamok úgy gondolják, hogy számukra hasznos, akkor használják a fiatal gazda kifejezést. Az új gazdák, a pályakezdők is kapnak segítséget ahhoz, hogy elkezdjék a mezőgazdasági termelést. Nagyon lényeges a generációváltás és a vidék életbe maradása. Szeretnék még valamit javasolni a közvetlen kifizetésekhez. Egy alapkifizetés legyen 70 százalék, hogy stabilak maradjanak a hozamok. Szerintem ez a kulcs intézkedés. Aztán a capping, a felső határok, a plafonok. Az biztos, hogy ez is nagyon aggasztó. Én azt javasolnám, hogy legyen kötelező a tagállamokban, be lehetne vezetni egy küszöböt, hogy 100 ezer euró fölé nem menjen. Hogyha levonjuk a béreket, és a fiatal gazdáknak való kifizetéseket. Mert hát hallottam panaszokat az adminisztrációtól, és az agrár ágazattól is, hogy a bizottság javaslata nem veszi figyelembe a különféle eltérő struktúrákat a tagállamokban. Figyelembe kell venni a tagállamok között meglévő különbségeket is. És éppen ezért szeretnék utalni a tagállamok közötti különbségekre. Jó lenne, hogyha a 30, maximum 30 hektár legyen a közepes mérték legyenek olyan, tehát igenis a kifizetések legyenek igazságosabbak. És figyelembe kell venni az ökó sémát is. Új szabályok jönnek majd a klímaváltozás miatt is. Ezt azért kell mindenképpen elmondanom, mert ez az öko-séma egyéves, és a többi támogatás pedig több éves. Ezt lehet kritizálni, de szerintem ez így működhet. Az ökó séma maradjon meg azon üzemek esetében, amelyek megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak. Tehát eh, itt van például a külterjes állattartás is. Ennek eh, nagyon pozitív hatása van a vidékre, és azonban ezt soha nem ismerték el. Gondolom emlékeznek arra, hogy született egy jelentés a kecske és tartásról. Ezt erősíteni kell, hiszen jót tesz a vidéknek. És itt a fenntartható táplálékokat töröljük a környezetvédelmi előírásokból. Azonban ez problematikus is lehetne. Tehát hogyha ezeket olyan régiókban alkalmazzuk, ahol nincsen mozgástér, tehát itt a tápanyagok fenntarthatóságát szerintem be kell venni a kiértékelési rendszerbe. De nagyon fontos, hogy a zöldítés is megfelelő figyelmet kapjon a biogazdálkodás. Tehát a biogazdálkodást ki kellene venni az egyéb értékelési rendszerből, mert különleges feltételek vannak. A biogazdálkodás nagyon lényeges a környezet szempontjából, de a feltételek itt is nagyon különbözők. Itt néhány elemet látunk, Itt van eh, például eh, a legelők, az öt évig nem használt levelők eh, tekintetében, és itt mindenképpen vetésforgót kell alkalmazni. A fiatal gazdák tekintetében más a helyzet most. Nagyon sok támogatást kapnak a fiatal gazdák, és nagyon fontos az, hogy megfelelően figyeljük a kifizetéseket. A további közvetlen kifizetések 5-ről 7 évre növeljük a hozam, az eredmény alapú támogatást is szeretnénk megtartani, és a 2%-ot a fehérje termékekre. Lehet egy nemzeti 3%-os határ a nemzeti kiadások esetében, és az ágazati beavatkozás sok tekintetében bevezettem egy záradékot, hogy legyen egy átmenet a mostani programok és a jövőbeli programok között. A többi ágazat rendszerét is figyelembe kell venni. Itt is a fehérje növényeket emelném ki. hát fontos, hogy legyenek nemzeti programok is. Tehát például ezt a szőlőtermelésnél és a méhészetnél is láttuk. Az 50%-ra 75%-ra kell emelni a társfinanszírozási rátát. Logikus, hogy ezt így tesszük, zöldség, gyümölcs, tekintetében legyünk egy kicsit realisztikusabbak, mint a bizottság. Tehát itt az operatív eszközök 10%-át környezetvédelmi intézkedésekre kell költeni. És figyelembe kell venni azt is, hogy a két intézkedés opciója eltűnik. Tehát a 10% alternatív megoldásai. Különben egy köztes megoldás lenne. Új ösztönzők, a szövetkezetek, a termelő szövetkezetek számára. Szeretnénk koncentrálni a kínálatra. Tehát a szőlőbor kérdésében nagyon fontos az innováció. Itt nem csak a kis, hanem a nagyobb üzemeket is támogatni kell, hiszen a nagyobb gazdaságok többet ruháznak be az új technológiába, és ebből mindenki profitál. Vidékfejlesztés, nagyon fontosak a klíma intézkedések, ezek minden tagállam számára nagyon fontosak. Fenn kell tartani a környezetvédelmi normákat, és itt nem csak az, arról van szó, hogy kárpótlás fizessünk a veszteségnél, hanem egyéb kárpótlás is legyen. És ne csak a bio gazdálkodók kapjanak ilyenkor kárpótlást. Vannak természetes határok, és figyelembe kell venni, hogy a tagállamok eddig mit tettek. Főleg akkor, hogyha figyelembe veszük ezt a 30%-ot a támogatásoknál. Tehát, hogyha ezek a támogatások nem? Tehát a klíma támogatások, a környezetvédelmi támogatások területén többet kell tenni, mint korlátozni. És vannak olyan zónák, amelyeket jobban érint a klímaváltozás. Nagyon fontos az, hogy a biodiverzitásért többet tevők több támogatást kapjanak. A mezőgazdaságban már említettem az új gazdákat, és nagyon fontos, hogy hogyan határozzuk meg a fogalmat a támogatások miatt. Vannak a kis termelők, tehát a kis termelőket is támogatjuk. Azt szeretnénk, hogy támogatást kapjanak a nyugdíjba menő gazdák is, akiknek a gazdasága megmarad. Tehát ezt átveheti más, vagy átveheti egy nagyobb mezőgazdasági üzem. A lényeg az, hogy megmaradjon az üzem. A kockázatmenedzselési eszközök legyenek kötelezőek, egyetértek a bizottsággal, legyen több ilyen kockázat rendszer, eszköz, és ezeket a szövetkezetek menedzselik. Tehát itt is van egy 75%-os finanszírozás, amit 100%-ra kell emelni. Egy tematikus alfejezetet is bevezetünk, a nőkkel foglalkozik majd. Van egy új cikk, hogy mikor lehet például akkor, kifiz, akkor lehet kárpótást fizetni a gazdáknak, amikor például vadállatok tépázzák meg az állatállományt. Már vannak ilyen jellegű kárpótlások, de kell egy általános megoldás. Értem, hogy aggódnak, de erről vitázhatunk is. Ami a terveket illeti, a stratégiai terveket, Szeretném megtartani azt a lehetőséget, hogy legyenek regionális adminisztrációs központok a régiókban, hogy a régiókat jobban figyelembe vegyük. Legyenek ilyen regionális tervek egy nemzeti vidékfejlesztési tervben, ez a nemzeti stratégiai terv része legyen. Itt szeretnék törölni egy javaslatot a bizottság részéről, Nem hiszem, hogy ez itt egy jó kezdeményezés, de több szankcióról van szó, hogyha nem érik el a célokat. Például, hogyha a tagállamok nem érik el a környezetvédelmi célokat. Jó lenne, hogy az állami támogatást is elfogadná a bizottság, ezek is benne vannak a stratégiai tervekben. Legyenek végrehajtási aktusok, a mutatók és a teljesítmény mérésében ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokhoz kerül. Hiszen a bizottság itt végrehajtási aktusokról beszél, én inkább a stratégiai tervek esetében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat szeretnénk. És a bizottság javasolta ezt a stop clock rendszert. Én nem támogatom. 450 módosító érkezett a bizottság dokumentumához, és most szeretném hallani az önök hozzászólását. Nagyon szépen köszönöm, és akkor hallgassuk meg először is az árnyék előadókat. Mindenkinek 2 perc 30 másodperce lesz. És akkor kezdésképpen Noisül asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadó asszonynak is a fáradtságos munkát, nagyon sok módosító indítványt is elkészített. Nagyon sok oldalról kell megközelíteni ezt a kérdést, ez teljesen helyén való. De én most valami mást szeretnék tenni, mert kevés időnk van, és ezért én csak a fő pontokkal szeretnék foglalkozni. Ezeket kell szerintem a középpontba helyezni. Véleményem szerint eh, előadónak feladata egyfajta alapirány, vonalat eh, meghatározni. És itt szeretném egyértelművé tenni, hogy eh, én sok pontban mm, teljesen más véleményen vagyok. A közös agrárpolitika nyilván valamennyik számára fontos, de amikor a cappingről van szó, vagy arról a helyzetről, hogy a kondicionálitást hogyan kezeljük, nos, itt nagyon ködösek a megfogalmazások, és csak a kötelezettségekről beszél, hogy ezt meg lehet tenni, vagy sem. A közös agrárpolitikában első helyen egy dologra van szükség. Először is minden ország számára azonos kötelező szabályokat kell megalkotni, azonos játékszabályokat a mezőgazdaságban, a vidékfejlesztésben. Ez a kötelezett kötelező szabályrendszer egy központi pont, és hát az ön leírásában ez ennyire nem így szerepel, itt önkéntes cappinget akarna inkább bevezetni százer fölött. Nos, ez az agrárpolitika széttöredezettségéhez vezet. Más a helyzet a környezeti teljesítésekkel kapcsolatban. Ez kötelező kell, hogy legyen minden tagállamban hogyha ez most egy ilyen össze-vissza mozaik lesz, akkor nem éljük el az agrárpolitika céljait. Itt egyszerűen világosá kell tenni, hogy a bizottság a célokat nem fogalmazta meg egyértelműen, ezt korrigálni kell, meg kell pontosan határozni, hogy mik a céljaink, és hogyha ez megtörtént, akkor a környezetek kapcsolatos témák, feladatok kötelezők kell, hogy legyenek a tagállamok számára. Megpróbálok most egy alapértékelést adni. Ugye a bizottság készített egy javaslatot, és nem erősítette, vagy élesítette, pontosította az előadó ezt a javaslatot, hanem inkább felhigította. A kérdés az, hogy ezt akarjuk? Egy ilyen felhigított javaslatot akarunk? Nem inkább a témákat kellene élesíteni, és így nagyobb egyértelműséget teremteni. Szeretnék kitélni még egy témára, az korábbi közvetlen kifizetések esetében ez a 70 százalék. Nos, ez nagyon szélsőségesen most a figyelem középpontjába került, mert a, a, az emberek nem értik, hogy miért terület alapú a pénzek elosztása. És a pénzek 70%-át még mindig területhez, terület nagysághoz kötve akarjuk kiosztani. Szerintem világos, hogy egy nagyobb közös részre van szükség, erre meg kell egy felső határt határozni, azután kötelező öko rendszerekre van szükség, és mindenek előtt meg kell változtatni az agrárpolitikai céljait, például a fejlesztési politikát mindenképpen fel kell venni a célok közé. Köszönöm szépen. Hogy mondjam ehhez a következőt. Az árnyék előadók is egyeztettek az előadóval, nyilvánvalóan ilyenkor nagyon jól ki tudják cserélni a gondolataikat az előadó és az árnyék előadók, ezek nagyon fontos találkozók. Helytöve a kollega Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok erőfeszítést tette az előadó, sok módosított dolgozott ki. Van néhány dolog, ami nagyon tetszik nekem. A New Entrance, például az új belépőkkel kapcsolatban, de sokkal célzottabb és eredmény alapú kellene, hogy legyen a megközelítés. Pontosítani kell, hogy mik a céljaink, és milyen eredményeket várunk el. A számvevőszék ma délután azt fogja mondani, hogy nincsenek meg a e, célokhoz kapcsolt eredmények. Nagyon fontos kérdéseket kell megvizetnünk. Először is a közös agrárpolitika legfontosabb cél kitűzése természetesen az, hogy az európai mezőgazdasági ágazat versenyképes legyen. Másodszorban itt közjavakról van szó összehasonlíthatóság. Itt elég sok sok intézkedésünk van, de csak a közvetlen jövedelem támogatást alkalmazunk, pedig sokkal innovatív formákra kellene gondolnunk, együttműködés, kockázatkezelés, nyomon kell követni, tehát azt, hogy hogyan javítjuk a versenyképességet. Azt hiszem, a 87. Eh, cikkben van eh, szó a klímáról, tehát nyomon kell követni a klímával kapcsolatos kiadásokat. Ez rendben is van, de ugyanezt elfelejtjük megtenni a eh, legfontosabb célunkkal kapcsolatban, a versenyképesség javításával kapcsolatban. A közös agrárpolitikai eredményességekkel kapcsolatban a klíma, a biodiverzitás, a tájképének a megőrzése is fontos szempontok. Vannak ökosémák, és ott van az egész második pillér. De miért nem e, próbálunk inkább egy holisztikus megközelítést alkalmazni? És miért csak megint a kondicionalitásra e, koncentrálunk e, egyre növekvő mértékben? Láttuk, hogy hogy ez nem működik, ez a kondicionalitás, ez nem működik közjavakkal kapcsolatban. És meg is tudom mondani, hogy miért. Hogyha valaki egy termelő, és ugye itt van a közös agrárpolitika, ott csak e, valami kis négyzetet kell ki, e, be, e, klikkelni, hogy Brüsszelből jöjjön a pénz. De hogyha megnézzük, hogy az intézkedéseket végrehajtják, és nem nézzük az eredményeket, akkor természetesen nem is fognak jönni ezek az eredmények. Egy célorientált megközelítésre van szükség, és a gazdák motiválni kell arra, hogy tegyenek erőfeszítéseket, összönözni kell őket az eredményességre. Mit is javaslok? Azt, hogy a baseline-t csökkentsük a kondicionalitás kapcsán, és az ökosémákat sokkal fontosabbá tegyük, célorientáltá. A zöldekkel itt egyetértek, a környezet, a biodiverzitás, klíma, ezek a legfontosabb szempontok. És végül még valami, amit a Nigel is mondana. A területalapú kifizetésekkel foglalkozunk állandóan. Én nem area paymentet, hanem action paymentet szeretnék. Kedves kollega, ezt könnyű mondani, igaza van, de nem olyan könnyű ezt megvalósítani. Flanagan úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéset is Garcia képviselőtársamnak. Amikor elkezdtem dolgozni ebben a szakbizottságban, abban reménykedtem, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor a felső határ, felső korlát bevezetésére mondjuk a királynő kevesebb mezőgazdasági támogatást fog kapni. Itt meglepődtem sok megalapításon, véleményen, különösen a néppárton belül, amikor a néppárton belül a családi gazdaságok védelméről beszélnek, vagy arról, hogy elhagyják az emberek a vidéket, és Celler képviselő például azt mondta, hogy jobb megosztásra van szükség, Dess képviselő is, és Dorfman képviselő is nagyon hasonlókat mondnak, meg akarják védeni a kempinget, de itt most nem ezt történik. Árszi asszonyos módosítai kapcsán. Ugye az első dolog, amit meg kell változtatni, az, hogy a kepin kapcsán figyelembe kellene venni a munkaerő költséget, de ezt többnyire elutasítják a gazdák ugye nem úgy dolgoznak, mint száz évvel ezelőtt. Most kialakítunk egy architektúrát, és nem osztunk vissza többet azoknak, akikre, igaz, akiknek ez igazán szükséges mi fog történni? Ugye, amit nem akarunk, az nem is fog megtörténni. Tehát figyelembe kell venni a munkaerőköltségeket. A jelenlegi lavaslatban 75 van a nemzeti helyzetről teszik függővé a kifizetéseket. Az öko rendszerek nem mérhetők, nem adnak demonstratáltó mérhető eredményeket. És az egész költségvetésünket fenyegeti azt, hogyha erre nem figyelünk oda a kondicionalitás, ami felváltotta a cross compliance-t, nem teszi lehet lehetővé a két szintűséget, és Hojszman képviselővel egyetértek, meg is mondanám, hogy miért hogyha a GAEK 2-t nézzük meg, ahhoz, hogy az alaptámogatást valaki megkapja, megfelelően kell védeni a gyepet, illetve a vizes területeket. Most ez, ez nem fog működni így. Ez egy, erre egy speciális ökórendszer kellene, ahol extra pénzeket, támogatásokat kapnak ezért az emberek, de ez nem így történik én jelen pillanatban az én házam körül a a tőzeg, és a négy éves kislányom azt ott veszély bármikor tűzüthet ki. És ha nem teszünk semmit, hogy leállítsunk valamit, amit már hol, évszázadok óta úgy csinálunk, akkor, akkor semmi nem fog történni. Úgyhogy legyünk reálisak. A kondicionalitást meg kell változtatni, olyan rendszerre van szükség, ami tartalmaz ösztöndőket. Még nagyon sok mindent el tudnék mondani, de ezekről inkább majd módosító indítványokat nyújtok be. Köszönöm szépen. Hagy magyarázzak el valamit. Ugye de szúr még nem is nyilatkozott, bár az ő nevére itt most hallottunk egy hivatkozást, tehát nem tudjuk, hogy mit mondott Dessz úr. És most Heisling úr a szó. Köszönöm szépen. Egy kicsit csalódott vagyok, amikor meghallgattam az előadó javaslatait, és akkor még finoman fogalmaztam. A bizottság rossz javaslatait tovább rontotta. Csak néhány pár szép cím szó maradt ugye a családi gazdaságok, környezet, de minden tartalom nélkül. El kell, hogy mondjam, hogy ezek a javaslatok nem veszik figyelembe, és az egész világos a nagy válságot, az, hogy visszaszorul a biológiai sokszínűség, a klímaproblematikát teljesen figyelmen kívül hagyja, hagyja. Semmilyen választ nem látok a túl nagy birtokok problémájára hogyha nem tudok megbarátkozni ugye az új struktúrával, de amit Garcia asszony most azt mondta, hogy a 70% marad az első pillérben, hát ez tényleg nem megoldás, ez nem válasz a válságra, a kifizetések észszerű elosztására. A Azután így van nekem frakciók, ezt mondja, hogy jó, a capping az rendben van, de ebben a formában önök is tudják, hogy ez nem, soha nem fog ez a felső korlát így megvalósulni. Ha nem tesszük kötelezővé a környezeti célokat, és a tagállamokra bízzuk, hogy döntsék el, hogy mi a fontos és mi a nem, hát akkor lesz egy race to the bottom, akkor mindenki egyre kevesebbet fog tenni, még a mostaninál is. Ez az én nagy félelmem, és erre nem látok választ válaszokat. Hogyan kezelik a klímaválságot, hogyha nincsenek kötelező célok? Hogyan lehet a üvegházhatási gázokat csökkenteni, vagy fellépni a biodiverzitás visszaszorulás ellen, hogyha nem írunk elő, elő kötelező célszámokat? És a számvevőszék jelent, és most pont a közvetlen kifizetéseket is megkérdőjelezi, hol vannak erre a válaszok. Persze, mondhatunk olyan szépeket, hogy kedves gazdák, megkapjátok pénzt Brüsszelből, és egyébként csináljátok, amit akartok. De hát ez nem válasz a jövő kérdéseire, az adófizetők számára sem, hiszen felelősek vagyunk, el kell érni a célokat, és a céldefiníció kapcsán már elmentünk addig, hogy E, ezeket a célokat, e, ha nem érik el, akkor nincs semmi szankció. Hát miért kell célokat megfogalmazni, hogyha nem kell betartanom semmit? Ez nevetséges. Világos célokat kell megfogalmazni, amiket azután be teljesíteni is kell, meg kell valósítani, ösztönzőkre van szükség, hogyha ezt akarjuk, és e, így ez, ez, ez katasztrofális. És van még egy dolog, ami engem különösen bosszant, ez a második pillérben a csökkentés, ez a 3 százalék csökkentéssel eh, kvázi elfogadjuk azt, hogy a vidékfejlesztés még inkább visszaszorul, hogy a líder eh, programokat szinte nullára csökkentjük. Ezek a pozitív kezdeményezések, ezekről nincs szó sem, ezek eh, megszűnnek, és ez egy teljesen rossz út. Teszek, nyújtok be majd módosítokat, de ezek majd teljesen más irányba fognak mutatni. Köszönöm szépen. Az én véleményem szerint a biztos álláspontja egyértelmű ezzel kapcsolatban. Azaz, talán egy kicsit más megközelítést lenne szükség, de én szerintem, amit a biztos mond, az teljesen egyértelmű. De van persze lehetőség arra, hogy javaslatokat dolgozzunk ki és nyújtsunk be. Szeretném üdvözölni karasz kollega vendégeit, akik szintén mezőgazdaságot képviselik. Szóló úr kap most szót. Oklaski rozpoczął pan poseł Tarabella. Grazie, prezident. Nagyon köszönöm, elnök úr, nagyon köszönöm a jelentéstevőnek a hatalmas munkát. Nagyon fontos témáról írt jelentést. Megpróbálom összefoglalni a véleményemet. Kezdjük is számunkra fontos vetületekkel a reform kapcsán. Először is mint ahogyan ezt többen is mondták, a nemzeti terv definíciója nyilvánvalóan nehéz. Nehéz garantálni, hogy minden egyes tagállamban a helyi entitásoknak a felelősségi körét mindenki tiszteletben tartja. De ezért ne legyünk pessimisták. Hogyha egyértelmű normákat és elég egyszerű normákat tudunk megfogalmazni, akkor a tagállamokkal konstruktív párbeszédet tudunk kezdeményezni a tagállamokkal és a régiókkal. És mm, jó idő alatt sikerülhet így egyességre jutni. A mm, gazda, a mezőgazdaságban dolgozó személy definíciója, új definíciója ismételten nehéz lehet az ágazatból kizárhat esetleg olyan embereket, akik ma gazdának számítanak. Ennél talán sokkal jobb lenne, hogyha az aktív mezőgazda, az aktív gazda fogalmát használnánk, mint ahogyan ez az omnibusban is szerepel. Ami a kifizetési szinteket illeti, nagyon fontos, hogy ezek a gazdasági valósághoz idomuljanak. Minden egyes elemet alaposan elemezni kell. Egyrészt ott van a konvergencia, a külső konvergencia. Itt muszáj, hogy figyeljünk a munkaerő költségre, a területekre, a tagállamok közötti kapcsolatokra és a belső konvergenciára, amelyet arra kell használnunk, hogy az esetleges torzulásokat, spekulációba származó torzulásokat kiavítsuk. Ugyanígy annak érdekében, hogy a KKV-kat támogassuk, itt a közvetlen kifizetések esetében mindenképpen valamilyen határt meg kell, meg kell szabnunk. Ez a gazdasági, nemzeti gazdasági rendszertől kell, hogy függjön, ugyanis ez, ezek különbözőek lehetnek egyik országról a másikra. Előfordulhat, hogy ezek a maximum kifizetések valahol hatékonyak, máshoz viszont kevésbé. Figyelnünk kell a értékekre és az agregációkra is. A az értékek nem szabad, hogy a végén kontraproduktívak legyenek. És akkor utolsó gondolat, hiszen látom, hogy mindig közös politikáról beszélünk, itt az ellenőrzési mechanizmusra gondolok, a stratégiai tervek ellenőrzési mechanizmusára. Szeretném, hogyha a tagállamokat segíteni az Európai Bizottság, hogy a nemzeti tervek az előre kiszabott, kitűzött célokat meg tudják valósítani. Mm, mm, nem elég, ha csak ellenőrzünk, segítenünk is kell, így tudjuk a bukásokat elkerülni. Köszönöm. Köszönöm. Most uh, meghallgattuk az árnyékelőadókat. 3 perc, 20 másodperc volt az átlag felszólalási idő. Akkor áttérünk. A képviselőkre másfél percet kapnak. Nem? Dessur. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm Erranz asszonynak, hogy bemutatta a jelentést a bizottság javaslatával ellentétben. Itt már lényeges javulásokat is látunk. Még eh, dolgozunk a módosítókon, de még szeretnék egy pontot kiemelni, a fiatal gazdák támogatása. Jó lenne, hogyha a második pillérből a beruházás támogatást is ide vennénk. Tehát a, van itt például, hogyha valaki átvesz egy jó 70 hektáros üzemet, és átveszi a másik üzemet, hogyha átveszi valaki, ahol nem gazdálkodtak jól, akkor mi van? Ahol sokat kell beruházni, tehát az két mezőgazdasági üzem között óriási nagy különbségek lehetnek és a bizottság olyan országokat büntet meg, amelyek már eléggé sok pénzt költöttek itt a második pillérbe. Tehát például Dél-Németországban, Dél-Tirolban, Ausztriában nagyon sok környezetvédelmi programot finanszíroznak a második pillérből, és hogyha ez kötelező lesz, akkor ezeket a pénzeket ott majd nem lehet elkölteni. Tehát a négy öt éves vetésforgó hogyha kötelező, akkor a második pillérből most itt eh, nem kapunk ide pénzt. A környezetvédelmi előírások igazából csak azt jelentik, hogy a bürokrácia jobbról balra kerül. Ezt igazából nem tudjuk támogatni. És eh, Igazából így az agri szavazáson nem fogom tudni támogatni ezt a dolgot, még sok mindent meg kell változtatnunk, hogy a javaslat támogatható lehessen. Hogyha így marad, akkor az egészet el fogom utasítani. De Castro képviselő? Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Renc kollégának, ugyanis hatalmas munkát végzett, több mint 400 módosító érkezett be, ráadásul kevés ideje volt. a kap, arról is szabad, hogy a kap 2023-ig tartson a mostani, és két évente nem lehet a szabályokat megvált, megváltoztatni. Itt ebben az egy percemben szeretném elmondani, hogy aggódom. Nem is a tartalom miatt, mert látom, hogy az érdemi témákról jól beszélünk, hanem inkább az intézményi struktúra angaszt engem. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a felelősséget a stratégiai terveken keresztül a tagállamokra akarjuk hárítani. Mindannyian egyetértünk ebben. Így újra a tagállamok kezébe adjuk a kapot, na de ez tényleg egyszerűsítés? Mm, esetleg a Brüsszel részéről egyszerűsítésre lenne szükség, de nem gondolom, hogy ez az lenne. Aztán abban is egyetér, egyetértünk, hogyha az első, a második pillért egy entitás kezeli a tagállamokban, akkor ez nehézség lehet, ugyanis a tagállamokban az alkotmányok értelmében adott esetben a régiók foglalkoznak ezekkel a témákkal. Én azt mondanám, kedves kollégák, hogy még mielőtt egy ilyen részletes um, javaslatot elemeznénk, gondolkodjunk el magán azon az ötleten, hogy jó-e ez az újra nacionalizáció, újra a tagállamok kezébe adjuk a, pakot, a kapot, jó-e ez? Mit jelent ez az Agri bizottságnak? Így a tagállamok tagállami szakbizottságok kezébe kerülne a kap. Tehát még mielőtt a tartalmon elkezdenénk vitatkozni, nem, nem ezt javasolt? Ezt javasoltuk, Dortmund kolléga ezt javasolta? Szerintem ebben kellene előz, ezen kellene először elgondolkodnunk, még mielőtt a sok javaslatot elkezdjük elemezni. A javaslatokat, amelyeket persze lehet hova javítani. Köszönöm. Pan poseł Dante. Danten képviselő. Merci. Köszönöm. Először is szeretném üdvözölni a vélemény előadójának munkáját. Nehéz dolga volt, szerette volna egyszerűsíteni a gazdák életét. Nöslön asszony, egyáltalán nem értek egyet önnel. Nem azért vagyunk itt, hogy idegesítsük szegény gazdákat, hanem azért, hogy méltón, méltányos körülmények között élhessék az életüket. A fogyasztók nem a terméket akarják megfizetni, a fogyasztók egyre több szigorítást kérnek Na de senki nem akar a mezőgazdasági ültetvényeken dolgozni. Panaszkodunk, mert a gazdák egy harmada még csak a minimál bért sem éri el. Legyünk egyértelműek. Én egyértelműen azt mondom, hogy azért vagyok itt, hogy méltányos körülményeket teremtsek a gazdáknak, és ezt nem lehet úgy, hogy állandóan korlátozásokat, új felelősségeket hárítunk rájuk. De Castro kollégával egyetértek. A stratégiai terveket jobban keretbe kell foglalni. Fontos, hogy ez valóban közös politika maradjon ne kezdjünk el itt a méretekről beszélni, de azért minden egyes tagállamban ugyanúgy kell a gazdákat segítenünk. A gazdasági vetület egyszerre a hektár alapú közvetlen kifizetésekre alapul, és Fontos, hogy segítsük a mezőgazdaságba történő befektetőket. A környezetvédelmi kérdéseket se felejtsük el. Már vannak ö, agrogazdasági előírások, az, ültetvények, az ültetvényeknél, a termőterületeknél semmi értelme állandóan valamilyen új korlátozást bevezetni. A közös agrárpolitika közös kell, hogy maradjon. Ehhez pedig kell legalább egy melléklet, egy függelék, amely kimondja, hogy melyik ország mennyi segítséget ad, ugyanis ha ezt nem tesszük meg, akkor a tagállamok tagállamról tagállamra hatalmasak lesznek a szakadékok, és itt csak a versenyt, a háborút élesítjük tovább az Európai Unió tagállamai között. Európai Unióra, nem európai megosztottságra van szükség. Erdős képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, köszönöm szépen ezt a munkát. Túl azon, hogy tökéletesen egyetértek Dekasztó képviselő úrral, engedjék meg, hogy négy konkrét kérdést föltegyek. Először is részletesen szabályoznunk kell a bizottság jóváhagyási hatáskörének a gyakorlását, amely a KEP kap stratégiai keretek... Moment, moment, moment, máme problém techniczny. Oké, okay, minuta chwila przerwy. Okay, please start again. Okay. Tehát köszönöm a szót, köszönöm a munkát, Eszter, és köszönöm eh, De Castro képviselő úrnak a, a felszólalását. Tökéletesen egyetértek vele, de engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy négy konkrét kérdést föltegyek Eszternek. Eh, először is részletesen szabályoznunk kell a bizottság jóváhagyási hatáskörének a gyakorlását, amely a kap stratégiai keretek elfogadására vonatkozik, nehogy visszaélésszerűen megzsarolhassák a tagállamokat. Sok munkánk lesz még itt a jövőben. Másodszor, a támogatási felső határ alól a redistribúciós kifizetéseket és a termeléshez kötő támogatásokat is ki kell vennünk, különben torz lesz az egész rendszer, csak az alapjövedelem támogatásra alkalmazhatjuk a kepinget. Harmadszor, a redistribúciós kifizetés és a kisgazda támogatási rendszer versenytársai egymásnak, a kettő egyszerre nem mehet, meg kell engedni a tagállamoknak, hogy választhassanak a kettő közül. Negyedszer, az öntözésnél minden tagállamnak gondja lesz a jövőben, mivel a klímaváltozás súlyos szárazságot fog eredményezni egész Európában, szükség lesz további új öntözőberendezések telepítésére, engedni kell, hogy a vízmennyiségtől függetlenül ezeket bárhol meg lehessen tenni, ha vízmegtakarításos berendezéseket telepítünk. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Aguilera. Aguilera képviselő. Gracias, presidente. Yo quiero... Köszönöm, elnök úr. Támogatom, amit Paulo de Castro mondott, hiszen ez a tulajdonképpeni probléma. Az előadónak szeretném megköszönni munkáját, hiszen nagyon intenzív munkát végzett, és számos kérdésről szólt, amelyekben egy véleményen vagyok, másokkal nem vagyok egy véleményen. Nem értek egyet a capping kérdésével. Ezt jobban megfogalmazta az előadóasszony. Én itt inkább a bizottsággal vagyok egy vonalon. Tehát megfelelő módon kellene ezt előkészíteni szerintem jobban, mint ahogy a bizottság javaslatában szerepel. Egyetértek azzal, amit mond a nők szerepéről a mezőgazdaságban, hiszen nagyon fontos az, hogy a nők munkája láthatóbb legyen a mezőgazdaságban is. Éppen ezért támogatjuk a kezdeményezést, és módosítókat is benyújtunk majd. Egy 45 éves gazda már nem feltétlenül fiatal, és hogyha a fiatalok mezőgazdaságba jutását támogatjuk, akkor szerintem a 45 év az nem igazából megfelelő állapot. De az nagyon fontos, hogy több kerüljön a regionális szintre, tehát legyenek regionális központok. És ami még nekem eh, nagyon fontos, az az, hogy eh, a mezőgazdaságban valahogy növeljük az attraktivitást. Köszönöm. Köszönöm én is a jó munkát. Nekem is lenne néhány megjegyzésem. Tehát most a felső határok betartása, a keping tekintetében támogatom, amit hallottunk, de szerintem már valami hasonló volt a következő esetben. A pillére közötti rugalmasság. Tehát, hogy itt forrásokat tudunk átcsoportosítani a pillérek között. Szerintem ez is egy jó megoldás, és ehhez nem szeretnék hozzányúlni, hiszen az Európai Unió versenyképességéről is szó van. És szerintem ehhez ne nyúljunk. Különben még nagyobb különbségek lennének minőségileg és a nagyságrendekben is. De ezt támogatom, azt a jövet, azt a javaslatot, hogy a tagállamok a, tagáll, a, tehát, hogy a tagállamok a stratégiai tervekbe jobban beleszólhassanak, hiszen nagyon fontos az, hogy kevés legyen a bürokrácia, és nagyon sok előírás nehezen valósítható meg. Egyszerűsíteni kell őket. Caputo képviselő. Grazie. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégának a nagyon jó munkáért, amelyet végzett. Összetett ez a téma. Ezt már a kollégám is, kollégák is jelezték. Mint Paula, úgy én is szeretném kiemelni, hogy ma talán inkább az alapproblémáról kellene beszélnünk, méghozzá az úgynevezett New Delivery Modellről. Informálisan, mert minden ülésen beszéltünk erről, most viszont a hivatalos ülésen talán alulbecsüljük ezt, ennek a témának a fontosságát, és a technikai részletekben készek vagyunk elveszni. Szerintem most, hogy módosítunk, itt a különböző frakciók között kellene, hogy együttműködés legyen. Véleményem szerint ezt a hiátust így lehetne betömni, az európai rendszerben keletkezett szakadékot így lehetne betömni a közös agrárpolitikában. Pár konkrét dolog, nem szeretném, hogy az idő miatt az elnök úr rám pirítana, de szerintem az aktív gazda definícióját kellene használnunk, ugyanis az aktív gazda jól meghatározható objektív kritériumokkal. Természetesen a feltételekhez kötés, kötést meg kell erősíteni, a degresszivitást, a decappingot szintén. Egyetértek ezen elvek alkalmazásával. De szerintem ezeket használnunk. Amikor amikor pedig a nem feltételekhez kötött kifizetésekről beszélünk, ne felejtsük el a 30-as cikket, amely nagyon jól kimondja, hogy milyen lista, milyen feltétel listákat kell teljesíteni. Szerintem a New Delivery modell kidolgozásánál ezekre gondolni kell, és hogy ezeket kizárjuk a rendszerből, ez abszolút nem kívánatos. Nagyon köszönöm, elnök úr. Egyetértek ezt a nagyon nagy munkát végzett, lenne pár általános megjegyzésem. Először is a nyolcas cél a szociális inklúziót, a vidéki területek támogatását támogatja, valamint a fenntartható mezőgazdaságot. Nagyon sajnálom, hogy ezek a fogalmak konkrétan nem kerülnek elő a javaslatokban. Szerintem a mezőgazdaság és a közös agrárpolitika kell, hogy teljesítménnyel kapcsolatos, gazdasági és környezetvédelmi teljesítménnyel kapcsolatos kritériumokat is megfogalmazzon. Szerintem az ökológiai átállásban a mezőgazdaságnak nem csak egy szerepet kell játszania, hanem motornak, mozgatórugónak kell lennie. Szerintem a bizottság elnézte ezt a célt a javaslatának az összeállításakor. Dantán, Dess, De Castro kollégáknak mondanám, hogy sajnálom, hogy a bizottság nem méri fel a fehérje terv fontosságát. Ez fontos lenne a közös agrárpolitikában a növényi fehérje 70%-a még mindig az amerikai GMO-kból származik. Ez pedig Európa nem érdemli meg. Mivel nincs sok idő hátra, nem szeretnék tovább beszélni. Köszönöm. Pani poseł Sanora. Szenere asszony. Köszönöm, elnök úr, nagyon köszönöm. Köszönöm Eszternek is a, az elvégzett munkát. És akkor lássuk is a konkrétumokat. Szerintem Szerintem a végrehajtással kapcsolatban még van hova fejlődnünk. A tisztességes kifizetési rendszert kellene alkalmazni a gazdák felé. Ez a lényege a kapnak. Hiányzik a közpénz, és az országok és a régiók harcolnak egymással, különböző mezőgazdasági szektorok harcolnak egymással. Második dolog, a pozitív tevékenység mérés és elismerés a női gazdák elismerése, illetve a családi gazdálkodások elismerése, ez mind alapvető fontosságú. Ami a fiatalokat illeti, akik mezőgazdaságra adják a fejüket, a koruktól függetlenül szerintem fontos kimondani, hogy minél hamarabb ki kell fizetni a támogatásokat, hogyha valaki projektbe szeretne fogni és akkor így nem a bankoknak kell kamatokat fizetni. Negyedik dolog, ez sem kevésbé fontos, szerintem a, újra el kellene osztani az európai támogatásokat, vagyis a történelmi jogoktól el kellene búcsúzni, és egyértelműbb plafonértékeket kellene meghatározni Európai Unió szerte. Három különböző típust kellene megkülönböztetni. Legyenek magas hegyek, hátrányos helyzetben lévő területek és a többi terület. Továbbá a támogatások kifizetését egyértelmű modellekhez kell kötni, környezetvédelmet szolgáló modellekhez, amelyek a klímaváltozás ellen is harcolnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy Eszter Erranz nagyon érdekes szempontokat említett, de itt van egy alapvető problémánk. És erről többen is szóltak. A bizottság sem oldotta meg, és a jelen dolgok sem, tehát ez az újraosztás az első pillérből. Tehát minnyáján tudjuk, hogy igazából ennek nincsen már sem értelme. Egy példát említek. Tehát, hogyha például van 20 hektárunk mondjuk valahol jó helyen Európában, örököljük, és akkor itt dolgozunk, de felveszünk embereket is, akkor ugyanannyi pénzt kapunk, mint az a gazda, aki egyedül a családjával próbál 20 hektáron megélni. És igazából ez, ez nem lehet így. És eléggé gyakran említettem, hogy nem az a lényeg, hogy belső konvergencia legyen. Hiszen az első esetben az, tehát a, a tagállamok jobban bánnak ilyen gazdasággal, mint a második esetben. Tehát nem vagyok hajlandó ezt így támogatni. Már nem vagyok hajlandó, tehát igenis, aki megpróbál megélni a 20 hektáron saját maga családjával, az ne kapjon kevesebbet. Ez nem hatékony rendszer. És ezt az európai adófizetőknek már nem lehet elmondani. Tehát meg kell oldanunk egy alapvető problémát, szerintem nem megfelelő út itt a második pillérben tovább nyírbálni az eszközöket. Teljes mértékben amellett vagyok, hogy kártalanítsuk azokat a gazdákat, akiknek az állataikat megeszik a farkasok, medvék, és így tovább. De hogy most ezt az agrárköltségvetésből fizessük, azt én abszurdnak tartom. Tehát Igazából, hogyha az államok azt akarják, hogy Európában legyenek farkasok meg medvék, akkor azok az államok fizessék ki a kárt. Katajnen képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni én is ezt a kiegyensúlyozott jelentést nagyon fontos az, hogy a tagállamoknak megfelelő rugalmasságot adjunk, hiszen az Európai Unión belül nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között. És a stratégiai tervekben is meg kell adni a tagállamoknak a rugalmaság lehetőséget. És nagyon fontos az, hogy a tagállamok dönthessenek. Most nagyon fontos az, és támogatom a előadó véleményét, hogy igenis nagyon fontos az, hogy a VTO szabályának is megfeleljenek a támogatások. Nagyon lényeges az, hogy a első pillérben levő környezetvédelmi rendszerekre járó kifizetést a másodikba át lehessen vinni. És nagyon fontos az, hogy támogassuk a beruházásokat is. A felső határa capping tekintetében megfelelő irányba mozdul-e véleményem szerint a jelentés, és a terméshez kötött támogatás is támogatandó a részemről, de szerintem a tagállamok itt is kapjanak több rugalmasságot hiszen eh, néha sokkal többet eh, tesznek a támogatók, mint amit elvárnak eh, tőlük Brüsszelben a környezet érdekében, hiszen a gazdáknak jól felfogott érdekük, hogy egészséges környezetben dolgozzanak. Tehát szerintem így környezetvédelmi előításoknál is többet tehetnek a gazdák, ha odafigyelünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. és nagyon fontos, hogy kijelentette, hogy többet tesznek a gazdák, mint amit elvárnak tőle. Hojbus képviselő. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni az újra tagállamosításra. Hát ez nem jelenti azt, hogyha közösen hozunk terveket, akkor meg kell néznünk a részleteket is. Tehát legyenek minimális normák, amelyek minden országra vonatkoznak. Tehát legyenek előírások a tisztább levegő tekintetében, és meg kell néznünk a mutatókat is. És az is fontos, hogy megnézzük, hogy hány gazdaság vesz részt egy bizonyos programban. És egészen konkrétan meg kell fogalmaznunk a célokat, mint az első számú mellékletben. És ki kell jelentenünk, hogy mit akarunk elérni például klíma-releváns adatok tekintetében mennyit szeretnénk miből csökkenteni. Pontosabbnak kell lennünk, és azt is tisztázni kell, hogy mennyi pénzt szeretnénk elkölteni a újra elosztásnak, és az a célunk, hogy védjük a gazdaságot, és ha a gazdaságokat védeni akarjuk, akkor jövőképessé kell őket tenni, hogy ellenállnak a klímaváltozásnak, ellenállnak a demográfiai fejlődésnek, a szociális tendenciáknak, ez pedig pénzbe kerül. Most kell ezeket a pénzeket meghatározni, hiszen hogyha megmaradunk a 70%-os közvetlen kifizetéseknél, akkor semmit nem érünk el. Pontosan meg kell szabni, hogy mennyi pénzt szánunk a környezetre, a klímára, az agrárstruktúrára, tehát a lefelé történő redistribúcióra, és igazából nem lehet ez a 70 százalék, erről el kell térnünk. Legyenek minimális normák, és legyen egy igazságos újraelosztás. Vájc képviselő? Köszönöm, elnök úr. egy pontban abszolút nem értek egyet az előadóval. Nagyon olcsó az élelmiszer, szerintem a háztartások körülbelül 10%-ot költenek élelmiszerre a költségvetésükből, és azt akarja, hogy még olcsóbb legyen az élelmiszer, tehát még kevesebbet kapjanak a gazdák, tehát még kevesebb értékteremtés legyen a mezőgazdaságban. Tehát kevesebbet kapjanak a gazdák, a paraszt emberek, akik ott dolgoznak a mezőn? Nem, ez nem megfelelő út. Tehát az nem olyan szociálpolitikát képzelek el, ahol mesterségesen alacsonyan tartjuk az árakat. És hogyha a cappinget nem tesszük kötelezővé minden régióban, Európában, akkor versenytorzítás lesz, és hogyha a cappinget el akarjuk érni, akkor egész Európának el kell érnünk. És hogyha komolyan gondoljuk, a kis és a középgazdaságok támogatását, akkor majd meglátjuk, hogy ki veszi ezt komolyan, hogy a kepinget támogatjuk, vagy nem támogatjuk. A 70 százalék, tehát igazából a terület alapú kifizetés tekintetében csatlakozom Dorfman kollégámhoz, nem értük el, amit el akartunk ezzel érni. Hogyha szeretnénk, hogy a gazdaságok fennmaradjanak, akkor el kell térnünk attól a politikától, hogy olcsó alaptermékeket biztosítsanak az iparnak. Hogyha nem térünk el ettől a politikától, akkor megakadályozzuk azt, hogy a vidéken történjen a feldolgozás, az értékteremtés, tehát rengeteg módosítót fogok benyújtani. <clears throat> Nagyon köszönöm. Örülök a mm, vélemény előadójának munkájá, munkájának. És akkor nézzük a cappinget. Beszéltem sok olyan gazdával, akit érint ez, és hogyha a bizottság javaslatának logikáját követjük, és a vélemény előadójának javaslatát, akkor sok lesz a csőd. Ugyanis Romániában, Hollandiában, Franciaországban sok gazdának van hitele és ezeket tíz éves, legalább tíz éves időre vették fel. Amikor felvették ezeket a hiteleket, akkor számoltak azzal, hogy milyen mezőgazdasági támogatásokat kapnak. Hogyha 2020 után ezek megszűnnek, akkor csődbe mennek a gazdák legyünk óvatosak a keppinggel, és figyeljünk arra, hogy mit is kezdünk a keppinggel. Szerintem ezt Európa szerte ugyanúgy kellene alkalmazni, nem kellene ezt a tagállamokra hagyni. Közvetlen kifizetések, persze szeretnénk, hogyha ezek kiegyensúlyozottak lennének a tagállamok között, ugyanis mindannyian ugyanazon a piacon vagyunk jelen. Viszont ez is fontos, hogy legyen egy olyan mechanizmus, amelyel ezt a produktivitáshoz kötjük, ahogyan Dortman kolléga is mondta. Nem elég, hogyha van egy terület, fontos, hogy ott olyan öm, élelmiszert állítsunk elő, amelyre szükségük van a fogyasztóknak. Ami az aktív gazdákat illeti, ez a definíció kérdés is igen fontos. Biztosítanunk kell azt, hogy az EU-s pénzek azokhoz mennek, akik, e, akik mezőgazdaságban dolgoznak, nem pedig a spekulánsokhoz, akiknek közük nincs a mezőgazdasághoz. Ami a vadállatokat illeti, ne felejtsük el, hogy nem csak az állatok lehetnek ragadozók, hanem ö, akár a növények is lehetnek ártalmasak. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm Eszter Erenc is a munkát. A stratégiai tervvel kapcsolatban kérdések merülnek fel, ugyanis úgy néz ki, hogy a közös vetületből elveszünk, pedig ez a legintegráltabb, egyik legintegráltabb politikája az Európai Uniónak. Még elemezzük, a véleményt, de szerintem ez egy olyan vita, amely épp, ez olyan vita, amely épp most nyílik meg. A bizottság javaslatában egyáltalán nem tetszik az, hogy az Európai Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés alapból tá- származó támogatásokat a strukturális támogatásoktól el ba beletesszük. Szerintem szembe kell néznünk a költségvetési csökkentéssel, azzal, hogy a vidékfejlesztés a második pillér kevesebb költségvetésből fog tudni gazdálkodni. A második és az első pillér közötti átvitelnek a lehetőségét korlátozni kell. A bizottságnak a javaslata a második pillére vonatkozóan nagyon veszélyes, a 5%-ra kellene ezt korlátozni. Ez rendkívül fontos. Ami a Zsákoszimet illeti, szerintem fontos, hogy ez támogassa a mezőgazdaságban dolgozókat. Szeretném, hogyha a tagállamok a költségvetésüknek az első pillérben egy fix részét erre az ökoprogramra szánnák, nem csak a második pillérben, ez nagyon fontos. Aztán, ami a fehérjében gazdag növényeket illeti, jelenleg rossz irányba megyünk, szerintem. Jó lenne, hogyha társított támogatásokat folyósítanánk, és az ágazatot segítenénk, magát az ágazatot, amely stratégiai fontossággal rendelkezik. Ezt már a kollégák is jelezték. Köszönöm. President Magyins. Megkérdez asszony. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Ahogy hallgatom ezt a vitát, és ahogy a saját gondolataimat is próbálom rendszerezni, egyre nehezebb minden. Amikor elvettük a támogatást, mint feltételt a teljesítménytől, utána a területekhez kötöttük, most ez sem jó, én egy olyan mezőgazdasági csoport nevében szeretnék felszorolni, gazdák, akik állandóan jönnek hozzám, és azt mondják, hogy a mezőgazdaságból élnek, és a konvergencia az előző reform során kiadott az ő bevételükre. És akkor mondok is egy példát. Például az ír mm, bárányokat, illetve a méhészetben dolgozók azt mondják, hogy 70-100%-a a bevételüknek a közvetlen kifizetésből származik. Hogyha ezt átgondoljuk, akkor át, át, átdolgozzuk, akkor a bevételüknek nagy részét elveszítik, vagy akár az egészét. Szerintem rugalmasságot kell adni a tagállamoknak. Ha döntsék el a tagállamok, hogy a vidéki régióikban milyen mezőgazdasági munkát szeretnének látni. Második dolog, a, jó lenne, hogyha nem a tulajdonosok, a földtulajdonosok részesülnének a kivizetésekből, és inkább a gazdák. Ez történt sajnos az elmúlt reform során, a földtulajdonosai kapták a támogatásokat, és nem pedig a gazdák. Ott van ez a lépésenkénti megközelítés az mel a mezőgazdasági rendszerrel. Na most, amikor megteremtett teremtették a világot, akkor nem három részre teremtették azt, Mit mondjunk így a gazdáknak. Amikor jönnek hozzám a gazdák, és megkérdezik, hogy mit szeretnék nekik tenni, nagyon nehéz nekik elmagyarázni, hogy amit teszünk, az logikus. Köszönöm. So, Agnew. Agnew, képviselő. Um, oh. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt négy évben itt a szakbizottságban azt láttam, hogy szeretnék sokan, hogyha az erdőgazdálkodás is a kap részét, része lenne. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az erdőgazdálkodás nem Európai Uniós hatáskör, e, így az emberek elkezdenek mosolyogni, de senki nem mond semmit. Senki nem értett velem ebben egyet. De az biztos, hogy a bizottságnak azt kellene mondani a képviselőknek, hogy hát elnézést, de erdőgazdálkodással kapcsolatban nem tudunk jogszabályokat hozni. Ezt tanács szinten kellene ö, eldönteni, és szerződésmódosításra van szükség. Úgyhogy szerintem ne is beszéljünk erről. Második dolog, fehérje gazdag növények. Igen, ezekből tényleg hiány van Európában. A legtöbb ilyen hüvelyes, ezekben uh, általában a fehérjét fehérje van, viszont a hüvelyesek, amelyek ugye fehérjét tartalmaznak, üvegházhatású gázokat bocsátanak ki a term, tenyészt, termesztésük során. nem ilyet viszont szankciókkal sújtjuk a gazdákat. Itt megint egyrésztről azt mondjuk, hogy legyen több ilyen növény, másrésztről viszont a káros kibocsátás miatt szankcionáljuk a gazdákat. Most akkor mi legyen? Köszönöm. Andrew. képviselő. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan tudják, itt ebben a szakbizottságban már jó páran a kezdetettől fogva ellenezzük az Európai Bizottság javaslatát. Ugyanis ez a, ez a javaslat nem ö, felel meg a társult támogatások, a hektár alapú támogatások miatt felmerült gazdák, ne, gazdák nehézségeinek. Környezetvédelemmel, éghajlatváltozással, élelmiszerrel, egészségügyel foglalkozunk egyszerre, és egy szeretnék a vélemény előadójának köszönetet mondani, ugyanis valóban a technikai részletek során előkerültek igen érdekes javaslatok, amelyeket érdemes megvizsgálni mivel kevés időben szólalhatunk csak fel, pár hát dologra szeretnék csak koncentrálni. Először is szerintem ez a projekt nem eléggé ambiciózus, olyan értelemben, hogy hatékonyabbak is lehetnénk, úgyhogy a agrogazdasági intézkedéseket, az ekoszkímet úgy kellene kialakítani, hogy közben figyelünk arra, hogy ez ne legyen greenwashing, ne ö, essünk bele ebbe a csapdába, amelyet már az első mandátummal láthat, az előző mandátummal láthatunk. Második dolog, capping a, a támogatások jó elosztásánál az 5000 eurós küszöböt én nem tudom támogatni. Legyünk rugalmasabbak, adjunk nagyobb lehetőségeket a tagállamoknak. Legyen homogén a plafon, nem kell a foglalkoztatás kritériumát itt bármivel is a, te- a tevogatások kiosztása során belevenni. Köszönöm. Kovics. Pokovics úr. Köszönöm szépen Eszternek ezt a jelentést. Ez tulajdonképpen ebben a jogalkotási ciklusban a legnehezebb jelentés. Az alapjavaslat, a bizottság javaslatának a hiányosságaira több helyen rámutat a jelentés, például rugalmaság tekintetében ez fennáll, és nagyon sok kiegészítésre van szükség. A tagállamoknak most el kell készíteni a stratégiai terveket, ezekben összegzi a tagállam a stratégiai vízióját. Kombinálni kell az első és a második pillért, a tagállamok szerepével kapcsolatban elég nehéz volt megérteni, vagy kevesen értik azt, hogy mit teljesít a mezőgazdaság, és milyen sok feladatot lát el a környezettel kapcsolatban is. Az adófizetők pénzéről van szó, ezért fontos, hogy ők megértsék, mire kerülnek elköltésre ezek a pénzek. A capping kapcsán még nagyon sok mindent kell megvitatnunk, különösen a családi gazdaságok kapcsán. Nagyon fontos a támogatás a fiatal gazdáknak, ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy természetesen azokról sem szabad megfeledkeznünk, akik átadják a gazdaságukat, hiszen ők is nehéz helyzetben vannak. Fontos a tudás, a technológiák átadása is, és a fiatal gazdák hozzájárulása nagyon fontos. Nagyon lényeges a digitalizáció, a módosító indítványokat nyújtottunk be erről. Van egy koncepciónk intelligens falvakról, Smart Villages, és ezzel kapcsolatban a kohéziós alapból is lehet támogatásokat kapni, az interekből, más alapokból, anélkül, hogy természetesen veszélyeztetnénk a vidék túlélését. A vidékfejlesztési támogatások csökkentésében nem értek egyet, ez azt gondolom teljesen egyértelmű. Köszönöm szépen. Az első megjegyzésem ugyanaz, amit az előbb eh, Dorfur már eh, elmondott, alapvetően itt a gazdák a termeléssel foglalkoznak, és nem pénzek kezelésével, ez más, mint a, mint a multinacionális cégek vagy a bankok csinálnak. Dorsman kollega is beszélt erről. A második pont természetesen az első és a második pillérrel kapcsolatban aggájaink, és hogy a nemzeti stratégiai tervek ezt hogy tudják kezelni. Könnyű azt mondani, hogy az egész agrár szektor szempontjait kell figyelembe venni, de hát azt nem lehet, hogy mindenhol teljesen egyelők legyenek a versenyfeltételek, és minden tökéletesen egyeztessünk. Ez vonatkozik az ökoszisztémákra is, és gondoljunk csak például például a víz keretirányelvre, a gazdáknak már ennek alapján is gondoskodni kell a természet állapotának a megőrzéséről. Meg is, kollega, önnek mondom, hogyha megnézzük például a live projektet, az agrár Bizottság mindig egyetértett azzal, hogy ennek része kell, hogy legyen a természet állapotának a megőrzése is. De aztán jött Gebrandi kollega, és mindent lesöpört az asztalról, ezt nem szabadna hagynunk. Ami pedig a vetésforgó eh, tilalmát, illetve a szántás tilalmát illeti, ez eh, nem végrehajtható rendelkezés, erről be fogok nyújtani egy eh, módosítót. A fehér növényekkel kapcsolatos stratégiáról is beszélt a kollega, ez Hollandiában is nagyon fontos, de természetesen a legfontosabbak a jó termelői árak, az egész jelentésben ezt még jobban bele kell dolgozni. Jár képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak is a munkát. Ugye méltányos eljárása van itt szükség egymás között. Az előadó elemzi a bizottság jogalkotási javaslatát, ez ugye aztán a kollégium elé kerül, módosítók tömege, nagyon gratulálok ahhoz, hogy ilyen pozitív visszhangot nyert ez a javaslat, és új javaslatok elő se fog elzárkozni, hogy elismerem önt. Tehát fair módon kell egymással bánni. Ez mindenképpen fontos. Ezért ez sem tetszett az, amit Dorfman kollégáról mondtak. Itt helyes döntéseket kell hozni, például a keppinggel kapcsolatban is. De hogyan, miért nem engedik azt például, hogy északtól déli, keletől nyugatig azonos legyen a területe alapú támogatás, mert miért van az, hogy ez nem egységes? Itt írjunk be, hogy legalább 150 euró per hektár legyen a minimum terület alapú támogatás, északtól délig, mindenhol az egész unióban. És hogyan akarjuk a persze a nagy és a kis gazdaság között elosztani a pénzt? Úgy tűnik, hogy az egyik problémát ugye nem tudjuk megoldani, akkor rögtön egy másik problémával kapcsolatban kezdünk el egy vitát. Ezért vezessük be ezt a támogatást, amit említettem, erre van lehetőség, és így tudjuk a belső kohéziót biztosítani és aztán még beszélhetünk a termelésű független támogatásokról. Dorpan kollégának azért tényleg igaza van abban, hogy itt amikor a ragadozók által okozott károkról, a farkasokról beszélünk, hogy ez nem ide tartozik, de azért kell egy B-terv, azaz a védett állományokat meg kell tudni védeni, és azt mondom, hogy elég nagyvonalúak lehetünk ezzel a paragrafusa kapcsolatban. <laughs> Amit a greenwashingról elmondtak, hát már az mindig is az volt a véleményem, hogy a zöldítés teljes mértékben az első pillérbe tartozik, éves alapú intézkedésekről van szó, ezért az ökosémák kapcsán is ugyanígy kéne eljárnunk, ezeket tegyük bele a második pillérbe. Mindenképpen Gratulálnom kell az előadónak, aki a javaslatok túlnyomó részét kidolgozta. Köszönöm szépen. Mindenki elmondhatta a hozzászólását, aki szerepelt a listán. Ezek után a bizottság képviselőjéhez fordulok. Néjár úr, parancsoljon van bőven ideje, és utána még az előadó asszony is megkapja a szót. Köszönöm, elnök úr. Összeszedem magam, bár elég eh, nagy, eh, kemény csomag az, amit most megvitatunk. Mindenket köszönöm az előadónak a jelentést, ami kitűnő alapja a jövőbeni együttműködésünknek, a, a tanácssal is és köszönöm a támogatást, hiszen már hívek eh, óta, eh, hónapok óta az új delivery modellről eh, beszélünk, és ezt dicsérték is. Ez nagyobb szubszidiaritást, felelősséget, rugalmasságot ad a tagállamoknak, és sok az egyszerűsítés a hatóságok, nemzeti hatóságok gazdák számára egyaránt. Itt valóban egy paradigmaváltásról van szó, és azt hiszem, a jövőbeni munkánk során biztosítani kell, Eh, hogy ezt rendbe menjen le ez az átállás. Eh, nem lehet átállni egyik rendszerről másikra, ha valami a kettő között marad, akkor értelmetlené válik az átállás. Ez lenne az általános eh, kérésem, tehát a következőkben a munka során biztosítsuk azt, hogy ilyen olcsó politikai érvek miatt, vagy szempontok miatt ne akadályozzuk ezt az átállást. Vannak még olyan elemek, amiket még ma talán meg kellene kellene beszélnünk, az MFF-fel kapcsolatos elemek. Egy az, itt szó van a társfinanszírozásról, a belső konverzióról, a vidékfejlesztési szabályokról, de most ezekre nem fogok kitérni a továbbiak során. Kezdjük a célkitűzésekkel. Ugye megpróbáljuk a szerződésben foglalt célkitűzéseket átfordítani arra a ezetre, amiben értelmezni tudjuk, hogy milyen kihívások várnak a mezőgazdaságra, és ez az öt konkrét célkitűzést ebből vezettük le. Most, amikor a célkitűzések eh, megfogalmazásán változtattunk, eh, ne feledkezzünk meg arról, hogy eh, a delivery model, a teljesítési modell kapcsán itt az indikátorokat kell előtérbe helyezni, hiszen hiába egy új modell, hogyha nincsenek indikátorok, aminek az alapján mérni tudjuk a, a teljesítést. Sokat beszélünk a szövegezésről, természetesen, mint mindig, most is nyitottak vagyunk, hogyha javítani lehet a, valamit a szövegen. Egész konkrétan a nőkkel kapcsolatos felvetés, természetesen a tagállamok a kap stratégiai tervben, hogyha szükségesnek tartják, akkor nagyobb támogatást adhatnak a nőknek, ez a 8 számú célkitűzésből következik, vagy lehetővé, lehetséges, de nem kell most új eh, konkrét célkitűzést ehhez eh, hozzárendelni. Az előadó felvetette azt, hogy vajon szükséges e, mindegyik itt felvezett szükségletel foglalkozunk. Nos, a tagállamok végzik el az ért értékelést, mind a kilenc eh, konkrét célkitűzése kapcsolatban. És ha úgy találják, hogy eh, valamelyik eh, célkitűzése kapcsolatban nincs szükség intervencióra, és ezt a pénzt ezt jobb másra költeni, akkor nem kell intervenciót alkalmazni ezzel a célkitűzéssel kapcsolatban. De a, azért mint a kilenc konkrét célkitűzéssel kapcsolatban jó, hogyha vannak intervenciók. Nagyon célzott és korlátozott optint alkalmazunk a CPR-rel kapcsolatban. Ez a gazdasági irányítás is ennek a része, hiszen biztosítani kell, hogy megfelelő módon költik el a tagállamok a, támogatásokat. A raport javaslata kapcsán nagyon fontos, hogy amikor más szakbizottságok, parlamenti szakbizottságok foglalkoznak a CPR-re, vagy megvitatják, akkor az önök előadájának a javaslatot is figyelembe vegyék. Klímaváltozás, környezet. Ezzel kapcsolatban azt javasoltuk, nem csak konkrét elemekre tettünk javaslatot, hanem van egy általános úgynevezett no backsliding klauzula, és az előadó azt javas, ennek a törlését javasolja. Nos, azt hiszem, majd végezetül az egész globális csomagot fogjuk vizsgálni, és hogyha az út végére érünk, akkor lesznek olyan elemek, környezetvédelem, klímaváltozás, az első pillérbe, aztán a másik pillérbe a kondicionálítás. Nos, végezetül az út végén majd értékelnünk kell, hogy elértük-e a célkitűzéseket, hogy a társ jogalkotók által elfogadott csomag valóban megfelelek a környezetvédelmi eh, szempontoknak. És kicsit itt eh, aggódunk, nem csak a horizontális eh, klauzula törlésére látunk itt javaslatot, hanem az ENC-nek a bevonására a 30%-ba, az első pillérbe, illetve a zöldség-gyümölcs programokkal kapcsolatban is ez felvetődött fehérje növények. Ez egy közös célkitűzés, ennek az ágazatnak a támogatása. Ausztriában ez lesz egy nagyon fontos rendezvény, ahol a bizottság ismertetni fogja azt a jelentését, hogy hogyan lehet ezt a kihívást kezelni. Én csak annyit mondanék, hogy a fehérje növényeket már most is lehet támogatni, az első pillérben a termeléshez kötött támogatásból, és hogyha most a raportőr azt javasolja, hogy egyéb ágazatok alatt is lehessen támogatást adni a fehérje növényeknek, akkor nyitottak vagyunk arra, hogy ezt megvitassuk önökkel. Még egy dolog a keppinggel kapcsolatban. Tudják, hogy itt van egy önkéntes elem, amit EU szinten kell kezelni, és egyik kollega ezt támogatta, amit köszönök. Ez nagyon fontos az egyenlő verseny feltételek biztosításához az egész EU-ban ez nem csak egy kötelező kell, hogy legyen, de figyelembe kellene venni nagyon egyszerűen a munkaerő költségeket, hogy azok a gazdák vagy gazdaságok, ahol nagyon munkaerőigényes termelés folyik, hogy őket ne büntessük. Az öko sémákkal kapcsolatban, hát látom, amit a, mond az előadó ezzel kapcsolatban, hogy a kötelező kapingból és csökkentésből ezt ki kell venni, ez hasznos lenne a környezetnek. Hát másrészt ott van az a cél, hogy több célzott támogatást kell adni az első pérben, pillérben a közvetlen kifizetésekre, és hát itt ugye két dolog ütközik, itt mi kompromisszumot kell találni, ezért majd a további tárgyások során erre is vissza fogunk térni. Vidékfejlesztés. Azt hiszem, hogy itt a, ugye a nők támogasát, ezt jól meg tudják tervezni a tagállamok a kap stratégiai tervek keretében. Az általunk javasolt év maradjon a vidékfejlesztési politika leírása, ami jelenleg a 13.05-ös rendeletben is még sajnos így van. A vidékfejlesztés intézkedések, agrárkörnyezeti intézkedések kapcsán szerintem eh, szükség van a mi javaslatainkra, mert amikor a tagállamok kiszámítják a gazdáknak nyújtott támogatásokat, akkor mindig biztosítani kell, hogy ezek az intézkedések elég vonzók legyenek a gazdák számára, és ezek önkéntesek, hogy bele akarjanak szállni ebbe. Ehhez az kell, hogy ezek a vonzók legyenek eh, ezek az intézkedések hogy ezt az alaprendeletben fejtsük-e ki, hát ezzel van egy probléma, ugyanis ezek az intervenciók, ezek az intézkedések már nem VTO zöld box kompatibilisek és hogy eh, képzésük legyen arról, hogy miről beszélünk, tulajdonképpen megkettőzzük az EU támogatást, ami eh, jelenleg eh, benne van a WTO Amber boxában, hogyha az környezeti támogatásokat is figyelembe vesszük, tehát itt nagyon óvatosnak kell lennünk, meg kell nézni, hogy valóban van-e valaminek hozzáadott értéke. Végül látmeneti időszak. Mi azt javasoltuk, hogy minden tagállam egy stratégiai tervet készítsen, és egy irányító hatóság tárgyaljon a bizottsággal tagállamonként. Ez nem jelenti azt, hogy szinte minden elem, amit az új rendelet alapján megtesz egy tagállam, hogy mindent meg lehet tervezni regionális szinten. A mi javaslatunk maximális szabadságot, mozgást az a tagállamoknak, hogy a realitáshoz igazítsák, amit akarnak, hogyha például több regionális szintű vidékfejlesztési intézkedést akarnak megtenni, ezt megtehetik és mindig nyitottak vagyunk önök iránt és a tanácsal szemben is, hogy a kifizető ügynökségek, az irányítóhatóságokkal kapcsolatos intézményi struktúra is összhangban legyen a tagállamok esetleges alkotmányos és egyéb megkötöttségeihez. Végül azt hiszem, egy kicsit túl korai lenne mm, egy-két pontról beszélni, az átmenet hosszáról például. Itt el kell készíteni a kapstratégiai terveket majd, és tudjuk, hogy a bizottságnak is időre van szüksége, hogy megvizsgálja ezeket a terveket, és megalapozottan döntsön arról, hogy elfogadja ezeket a terveket, vagy sem. Ez pedig időigényes. Mi abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a társ jogalkotók időben fogják elfogadni ezt a javaslatot, még a 2021. január 1 az új MFF indulásához mérve. De hát, hát Természetesen figyelme kell venni, hogyha ez nem így lesz a rendelet különböző stádiumaiban, de hogy már most javasoljunk egy messz, elég messze jövőbeni időpontot, ez egy rossz jelzés lenne az ágazatnak is, és a mi politikánk szempontjából is mert mi úgy szeretnénk ezt a reformot megvalósítani, hogy minél előbb a kedvezményezetteknek ebből haszna legyen, tehát a következő MFF-ben maximális legyen már az eredmény. Köszönöm szépen, akkor az előadó asszonynak adom meg a szót 10 percben. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani aki hozzájárult a vitához, az árnyék előadóknak, a kollégáknak, a bizottságnak hozzászólásaiért. Tehát minden esetre szeretném elmondani, hogy remélem, hogy sikerül ezeket a kommentárokat módosítóvá átdolgozni. Az Európai Uniónak egy olyan eszközre van szüksége, amely alkalmazkodhat az időkhöz. Pillanatnyilag olyan korban vagyunk, amelyben nagyon megváltozott a kommunikáció, és ahol nagyon gyorsan kell reagálnunk, és ahol a polgárok is sokkal gyorsabban információkhoz jutnak. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a polgárok tájékoztatva legyenek. A polgárokat érdekli, hogy mi történik az európai költségvetéssel, és természetesen érdekli őket az is, hogy mi történik az európai mezőgazdaságban. És nagyon fontos az, hogy minőségi élelmiszert kapjanak. A kap tehát egy nagyon lényeges eleme az európai Uniónak, és nagyon fontos az, hogy megfelelő módon alkalmazkodjunk. Paradigmaváltásra van szükség, és van egy lehetőség, amit meg kell ragadni. Tehát nem kell, nem azt mondom, hogy el kell mindenképpen fogadni azt, amit a bizottság javasol. Tehát vannak olyan elemek, tehát például a kockázatok elkerülése is egy ilyen. Nagyon lényeg az, hogy ne jussunk vissza a szétaprózódott csupán nemzetállami politikákhoz. Ki kell dolgoznunk a megfelelő stratégiai tervet, hogy összehasonlíthatók legyenek egymással a nemzeti problémák. Finnországban természetesen mások a környezeti problémák, mint Dél-Európában, Andalúziában, Spanyolországban. És természetesen foglalkoznunk kell az egyes régiók klímaviszonyaival is. Azonban ne térjünk vissza nemzeti keretek közé. Világos, közös elemekre van szükségünk a politikában. Bemutattam a javaslataimat, és remélem, hogy a módosítókkal hozzájárulnak ahhoz, hogy több közös elem legyen a politikánkban. A stratégiai terveket is alkalmazni kell az időkhöz. Meg kell akadályoznunk, hogy a döntések tisztán nemzeti szintre kerüljenek. Közösségi szintű döntésekre vannak, van szükségünk. És hogyha hallgatjuk a gazdákat és a gazdák képviselőit, akkor tudjuk, hogy mit várnak el tőlünk. Nem azt várják el, hogy a közös agrárpolitika hátrafele induljon el. Biztonságot akarnak, garanciákat akarnak. Nem csak a gazda képviselői mondták ezt nekünk Spanyolországban, de más országból is ezt hallottuk. Rugalmasságot várnak tőlünk, gyors reakciót és hatékonyságot. Azt várják el tőlünk, hogy a közös agrárpolitika közös legyen. És most pedig néhány hónappal vagyunk a választások előtt. Éppen ezért különleges felelősségünk van, hogy megfelelő döntéseket hozzunk. Mindent hallottam, amit elmondtak. Sajnos nem tudtam mindent felírni, mert rengeteg mindent hallottam, de remélem, hogy a megjegyzéseikből módogatók lesznek. Tehát a felső határ a capping. Ez az egyetlen olyan dolog, ahol nagy rugalmasság van a javaslatban hiszen eh, miután tárgyaltam az ágazattal, számos tagállam képviselőivel, addig jutottam, hogy eh, a helyszínen kell a felső határt alkalmazni. Tehát Észtországban és Portugáliában más is más hatása van a kepingnek. Tehát, hogyha például az észminiszterrel beszélek, akkor azt hallom, hogy a bizottság keping eh, javaslata a szubvencionált terület 60%-a lenne. Tehát ez, ez minden felborítana, tehát 60%. Ez önöknek túl nagy korlátozás. Tehát amit én itt javasoltam, lehetőséget ad, hogy alkalmazkodjunk a helyi realitásokhoz. Hogyha úgy gondolják, hogy a cappingről szóló javaslatom nem célra vezető, akkor meg kell változtatni. De arra kérem önöket, hogy vegyék figyelembe, hogy ez a téma, a capping, a felső határok nem technikai, hanem költségvetési intézkedés. Tehát ez azt jelenti, hogy a gazdák, a növény és az állattenyésztők a tagállami rugalmasság alapján érik ezt meg. Ez nem egy kőbevésett technikai intézkedés. Tegyenek javaslatokat, és vegyék figyelembe, hogy ez egy költségvetési intézkedés. Ez nem támogatási intézkedés. Igazából ez a kifizetések újraosztása. És itt a különféle gazdaságoknak a különböző tagállamokban más és más a helyzetet. Természetesen vegyék figyelembe ezt is a módosító javaslataikban. Természetesen megpróbálom a közös célunkat képviselni. Ami most itt az alap támogatást jelenti, hogy igen, nyilvánvaló, de nagyon fontos az, hogy ezek a redistribúciós kifizetések eh, ne veszélyeztessék a többi rendszert. Sokan szóltak eh, arról, hogy szankcionálni akarják a mezőgazdaságban meglévő bérmunkát. Tehát nem tudom, hogy... Tehát ez egy teljesen más dolog, mint a felső határ nem szabad diszkriminálni a mezőgazdaságban való foglalkoztatást, inkább támogatni kell. A célok számszerűsítését tekintve mit óhajtanak? Azt akarják, hogy a közös agrárpolitika úgy nézzen ki, hogy semmilyen kihatása nincs? Tehát ez, ez lenne igazából a, menny, a számszerűsítés következménye a vidékfejlesztés tekintetében én eh, nem fogadok el semmilyen költségvetési csökkentést a kapban. A javaslatomban eh, hangsúlyoztam, hogy maradjon meg a költségvetés. Tehát se az első, sem a második pillérben ne legyen csökkenés. Én nem fogadom el. És eh, az összköltségvetést megtartását támogatom, mint a többség itt. Támogatnunk kell a fiatal gazdákat, ez nyilvánvaló, minél több fiatal van, annál jobb, várom a módosítóikat, hogy javítsuk a javaslatot. Ami most a fenntarthatósági támogatásokra vonatkozik, az igazából egy erősebb kondicionalitás már kötelező minden itt. Tehát itt nem a 30 százalék, nem arról van szó, hogy a támogatás 30 százalékát, hanem 100 százalékát kapják meg azok, akik megfelelnek a zöldítésnek. Tehát ne 30 százalék járjon, hanem 100 százalék. Ez pedig azt jelenteni, hogy sokkal több környezetvédelmi intézkedés születik a kapon belül. A környezetvédelmi követelmények ne haladjanak meg 70%-ot. Ez azt jelenti, hogy, tehát itt most a fenntartatósági támogatásról beszéltem. De nem elég, hogyha megváltoztatjuk az elnevezést felelősek vagyunk, hogyha többet követelünk, és kevesebbet adunk, az nem működik. Legyünk umbic, ambiciózusak, és most, most befejezem, elnök úr, ez pedig, illetve a támogatás egy részét nem lehet leválasztani az ambiciózus környezetvédelmi céljainktól, hiszen ezeket mind magunkénak valljuk. Köszönöm a vitát. Várom a módosítójukat. Köszönöm szépen. Köszönöm a vélemény előadójának, szeretnék köszönetet mondani, ami az előadónak a felszólalását illeti. Nagyon sok eh, elhatározottságot láthatunk, hallhatunk ebben mert ami a végrehajtási rendszert illeti. Na már most ez a közösség alapú hozzáállás és a rugalmasság, ez egy, egy kalap alá kerülhet a stratégiai tervekben. A capping téma pedig valahogy mégiscsak az előállítási struktúrához kötődik. Minden egyes hektárt versenyképessé kell tenni. Tudatában kell lennünk a méretgazdaságosságnak. a tagállamok kezébe, hogyha visszakerül a kap, attól ne féljünk. Ettől ne féljünk. A bizottság nagyon jól tudja, hogy ez a renacionalizáció mit is jelent. De arra is figyelnünk kell, hogy a mi ö, szakbizottságunknak meg legyen az ellenőrzési lehetősége, melyek ugyanis nem tudjuk megnézni, hogy mi is történik. Fontos, hogy belelássunk a történésekbe. A nemzeti parlamenteknek szintén betekintést kell tekinteni, ugyanúgy, mint, a, mint az Európai Parlamentnek. Persze ez nem jelenti azt, hogy a nemzeti parlamentek megjegyzéseit mindig figyelembe kell venni, de ez biztos, hogy a parlamentnek van lehetősége véleményem szerint javaslatokat tenni. Nagyon szépen köszönöm. Próbáltam mindenkinek lehetőséget adni arra, hogy felszólaljon. Caputo úr kívül, ezt mindenkinek sikerült is elnézést, ugyanis nagyon kevés ideje jutott mindenkinek, mindenki felszólalhatott, de hát kevés időnk van. És akkor még egy dolgot szeretnék mondani. December 3-áig van lehetőség a módosítókat benyújtani a két jelentéshez egyébként. És olvassák el ezt a levelet, amelyet a parlament elnöke Tajani úr írt. Ennyi, köszönöm. És akkor 14 óra 30-kor folytatjuk. 14 óra 30-kor lesznek majd meghívottak, jó lenne, hogyha tényleg el tudnánk kezdeni időben, ne várjuk a meghívottakat üres teremmel. Köszönöm.